Tisztelt kollégák, javaslom, hogy folytassuk a munkát. És miközben Őri Csaba kollégánk jelentését megvitatjuk a tagállamok foglalkoztatás politikájára vonatkozó iránymutatások témájában. Bruno Koke úrral eh, tartunk eszmecserét a foglalkoztatási bizottság elnökével. Ahogyan tudják, a tanács részéről ez az a szervezet, amelyik az EBSCO munkáját előkészíti, a szociális ügyi csúcsokat és a módosításokat, az állásfoglalásokat ott vitatják majd meg, illetve lesz aztán belőlük tanácsi határozat, következtetés. Úgyhogy sok szeretettel köszöntjük a kollégát. Át is adom majd neki a szót, mint egy 10 percre, hogy fejtse ki a tanács szempontjából ennek a témának a jelentőségét, és aztán ezt meg lehet majd vitatni. A szakbizottságunk tagjainak a különböző gondolatai, véleményei úgy gondolom, hogy gazdagítják majd a parlament részéről az iránymutatások elfogadására irányuló munkát. A 2020-as stratégia kidolgozása, illetve végrehajtása és előnyét láthatja majd mindennek. Tehát egy fontos szakmapolitikai területről van szó. Még hogyha itt a tisztelt ház, a, az Európai Parlament régóta küzd a foglalkoztatásügyi iránymutatások területén, hogy integrált megközelítést fogadjunk el. Végül is ahogy a tanács esetében is, a bizottság jóváhagyásának a, a jogköre a meglehetősen széles mozgás teret ad, és emiatt egy kicsit, mivel idén történik ez a munka, egy kicsit komplikált a helyzetünk. Fontos, hogy a megfelelő dinamika létrejöjjön és jól működjön az egyes iránymutatások között. Mindezt a 2020-as stratégia tekintetbevételével. Az önök bizottságában is hosszasan egyeztettek ebben az ügyben, és nálunk ugyancsak az elmúlt hónapban, illetve még korábban és áprilisban amikor is megállapodtunk ezekben a célkitűzésekben. És hogy európai szinten megfelelő szélességgel és hatókörrel kell mindezt képviselni. Ezek után átadom a szót Koké úrnak, és ezután megvitatjuk az elhangzottakat. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Köszönöm az MK-nak a meghívást, illetve köszönöm szépen az MK részéről a, a meghívást és a lehetőséget, hogy hozzájárulhatok az itteni munkához, az iránymutatások kidolgozásához, amelyek végül is a tanács elé kerülnek majd. Az időtemezésünket tekintve nekem fontosnak tűnik, hogy elmondjam, hogy az MK részéről milyen álláspontok alakultak ki, és hogy időben hogyan látjuk ezt a folyamatot. A stratégia meglehetősen későn született meg. Március elején alkotta meg a bizottság a javaslatát. És mivel idén esedékes már a stratégiának a az elfogadása, ezért még a júniusi tanácsi csúcs előtt ki kell dolgozni ennek a részleteit. A tavaszi csúcs előtt röviddel érkezett a friss javaslat, és ott nem tudtuk már az ágazati tanácsi eszmecserék keretében megvitatni. Több kérdéskör is felmerül. Az iránymutatások tekintetében. A été présenté également extrêmement tard, et donc du coup, Euh, au sein de l'EMCO, on a pu discuter... Euh... A foglalkoztatási bizottság megvitatta az irányelvek kérdését egyetlen alkalommal. Nem múlt héten, hanem az előző héten történt ez, és szerettem volna elmondani, hogy egy egész napot szántunk erre, hogy az iránymutatásokról szóljunk Nagyjából egy napunk volt tehát megvitatni, szemben azzal a négy hónappal, amely még 2005 óta eltelt ennek a kidolgozásával. Tehát az MKO célja az volt, hogy egy konszenzus tükröző szöveget tudjunk kialakítani. Ez többféle vonzattal is jár. Az első ezek között az állapot felmérés, illetve a stratégiának az előzményeit tekintve. Miért nem vált be az előző stratégia? Ennek több oka is van. Először is a megfelelő feltételek, a források nem álltak rendelkezésünkre, illetve a jó irányítás sem tudott megvalósulni. És a rövid időkeretben azt mondhatjuk, hogy első állításként azt fogalmazhatjuk meg, hogy az előirányzatok itt jól alakultak. És amikor megnézzük, hogy a szűk keresztmetszetek és a zászlós hajó kezdeményezések hogyan alakultak, akkor én absztraktó azt mondhatjuk, hogy működőképes az iránymutatás rendszer. Visszatérve az MCO vitára. Ez a két említett vonatkozás arra mutat, és természetesen ez egy kicsit hangulati jellegű is. Nem tudtuk olyan terjedelemben megvitatni ezeket a kérdéseket, mint ahogyan a tagjaink szerettek volna, szerették volna. És időnként rendészeti szerepkörre károztattuk magunkat, mert annyira kevés volt az idő. Ennyit tehát összességében az ütemtervről, amely nagyon feszített volt, és ez konkrét hatásokkal, eh, következményekkel járt. Arra is kihatott, hogy milyen eszközökkel dolgozhatunk. A szociális partnerekkel sikerült konzultálnunk a Foglalkoztatási Bizottság a szociális partnerekkel együttműködve a stratégia tanulságait is levonta és egyeztette, és az MKO mindenképpen szerette volna begyűjteni az ő véleményüket. És ez megfelelően be is került a módosított szövegváltozatba az iránymutatások módosított tervezetébe, amelyet aztán a Foglalkoztatási Bizottság előállított. azon őrködtünk, hogy a munkaerőpiacon egyensúly alakulhasson ki a munkaerő kínálat, illetve kereslet között, és ennek érdekében munkahelyteremtő szakpolitikákat szeretnénk bevezetni. Aztán a második terület a fizetések, illetve a béreknek a kérdése. A bizottság javaslata úgy látok, hogy visszalépést jelent az eddigiekhez képest. A szociális partnerek is ennek adtak hangot, szerettek volna nagyobb autonómiát kapni a bértárgyalások területén. A harmadik fontos pont az a rugalmas biztonság, a belső biztonságnak a kérdésköre. És itt például a részmunkaidős tevékenységek és a munkanélküliség kezelése is felmerült. Ez természetesen tagállami illetékesség, de szélesebb körbe eh, helyezve lehet ezt helyesen értelmezni. Tehát meghallgattuk a szociális partnereket, és figyelembe vettük az ő visszajelzéseiket. Az iránymutatások kidolgozása szempontjából ezek nagyon hasznosak. A, az EBSCO-nak küldtünk egy hosszú távú célkitűzésekről szóló véleményt, és úgy gondoljuk, hogy a szakpolitikákat ebben a keretben kell majd végrehajtani. A, az EBSCO célja alapvetően az új munkahelyek teremtése. Olyan módon, hogy 2020-ra a, a 75 beaucoup d'États membres que euh, el tudjuk érni a 75%-os foglalkoztatást. Uh, pour ce qui concerne les, les lignes directrices, euh, euh, formation, éducation. A 20 és 64 év közötti korcsoportban. És a hetes iránymutatásban, amely elsősorban a foglalkoztatás politikával foglalkozik, um, azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy a megszűnt munkahelyeknek a újbóli létrehozása a munkaerőpiacon hogyan oldható meg. És ehhez megfelelő pénzügyi ösztönzőket is kell biztosítanunk. A szociális partnerek javasolták, hogy a bérekre vonatkozó kitételek, amelyek eltűntek a kidolgozás során a szövegből, ezek újra visszakerüljenek az asztalra. Tehát összességében olyan irányba haladt a szöveg, hogy a munkahelyteremtést segítjük elő, és olyan eszközöket kell biztosítani az iránymutatásokban, amelyekhez megfelelő eszközök is eh, kapcsolódnak, és amelyek elősegítik a munkahelyteremtést. A második dolog, ahogyan a szociális partnerek is jelezték, és eh, úgy gondolom, hogy a tagállamok nagy része is osztotta ezt az MKO keretei között. A munkaerő iránti keresletet kell élénkíteni, ösztönözni nem csak általános, hanem konkrét értelemben is megfelelő eszközöket biztosítva ehhez. És olyan módon, hogy a munkavállalók be tudják tölteni ezeket az álláshelyeket, amelyek rendszer szinten keletkeznek, és nem csak eseti jellege. Az EBSCO csúcson megfogalmazódott az is, hogy a e, nők és férfiak esélyegyenlősége konkrétabb megfogalmazásban és célokkal kéne, hogy beépüljön az iránymutatásokba. És olyan módon kell mindezt feltárni, hogy a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség ki tudjon belőle bontakozni. Ez érvényes a munkavilágára, a társadalmi befogadás területre is, és a szegénység elleni küzdelemre ugyancsak. Mert úgy tekintjük, hogy a szegénység elleni küzdelem a munkaerőpiacra való belépéssel, bevonással segíthető elő. A szegénység csökkentése nem feltétlenül hozza magával a magasabb foglalkoztatást, de a magasabb foglalkoztatás mindenképpen hozzájárul a szegénység csökkenéséhez. Tehát ebből kiindulva dolgozhatjuk ki a finanszírozási kereteket, hogy nőhessen a foglalkoztatottság aránya. A tízes iránymutatásban alapvetően ezzel foglalkozunk, és nem csak a szegénység elleni küzdelem szerepel ott, hanem a szegénység elleni küzdelem a munkahely teremtése és a munkaerő piac, a munkaerő iránti kereslet fellendítésével érhető el, vagyis hogy a munkaerőpiacról kiszorultakat próbáljuk bevonni. Aztán anekdóta szinten említeném itt a változások kapcsán, hogy a hetes iránymutatás adja az alapját a, a vitánknak, illetve ez volt a lényegi területe. Miért? Azért, mert itt jelenik meg a ma javasolt stratégiának a, a lényege, a Lisszaboni stratégiából levezetett következtetés. És hát nem csak a szakképzésnek a, fejlesztéséről van szó, mert ez ma is létezik, hanem többről van szó. Az iránymutatás a munkaerőpiachoz irányított vagy igazított képzést tűzi ki célként a szakképzés, az oktatás összehangolása a cél, és másrészt a stratégiának a leszűkítése az öt foglalkoztatás politikai eh, iránymutatás összegzését igényli. El kell dönteni, hogy melyik a fontosabb cél. Szerepel például a rugalmas biztonság, és ez meglehetősen nagy teret kap a javaslatban. Rengeteg vita övezte a foglalkoztatási iránymutatásokat, és nekem az a benyomásom alakult ki, hogy talán a korábbiakhoz képest most már um, a tagállamok látják ennek a jelentőségét, de a gyakorlati részletek kidolgozása um, még várat magára. Általánosságban ez hatotta át a hozzászólásokat, és több munkahely aktívabb munkaerőpiaci részvétel, több keresletösztönző intézkedés, az ösztönző bérrendszernek a kidolgozása, amely a termelékenység irányába hat, és hogy úgy fogalmazzak, az aktív munkaerőpiaci eh, politikák, a munkaerőpiacra való eh, bevonás, a munkanélküliek álláshoz juttatása és eh, hasonló szempontok fogalmazottak meg. Elfogadtuk általánosságban az Oktatási Bizottság javaslatait, szempontjait, és igyekeztünk ezeket beépíteni. Jobban oda kell arra figyelni, hogy a munkavilágába hatékonyabban tudjanak belépni az álláskeresők aztán egy másik nagyon fontos vita téma a tízes iránymutatással kapcsolatos. Ez az iránymutatás tulajdonképpen egyfajta reakció vagy válasz a szerződés szociális klauzulájára. a társadalmi befogadás, a munkaerőpiaci részvétel, a, a munkaképes emberek, a, a munkaerőpiacra való eh, bevonása szerepel a szerződés eh, ezen pontjában, és ebből vezettük le, hogy a társadalmi befogadás eh, kell, hogy legyen a, az iránymutatásnak a célja, és a szociális védelemnek a növelése. Hogyha végig gondoljuk ezeket a szakpolitikai kérdéseket, akkor ezek nem feltétlenül kapcsolódnak foglalkoztatási célokhoz. Tehát úgy kell végrehajtani az elképzeléseket, hogy aktívabbá tegyük a munkavállalókat, és a szociális védelem egyéb formáit egészítsük ki úgyhogy közben az iránymutatások hatékony végrehajtása ezeket szolgálja. Az iránymutatások teljes formájába beépülnek majd ezek a szempontok, és a tanácsi csúcs fog dönteni arról, hogy például az oktatás, illetve szegénység elleni küzdelem az milyen formában épülhet be a szövegbe, mert ez már nem jutott el a tavaszi tanácsi csúcsra ezek még függőben maradt kérdések, és az MKO előkészítő munkája is rájuk irányult, de az iránymutatások adnak majd végső formát neki. Ennyit szerettem volna előre bocsátani, és hogyha van kérdésük, akkor szívesen válaszolok. Elnök, először is az előadó úrnak, Őri Csabának adom meg a szót, aztán Stanley Kasszonynak. ça c'est qui marche. D'accord, merci. Euh, igen, köszönöm szót. Euh, igyekszem röviden összefoglalni azt esetleg a végén, hogyha euh, ha úgy adódik, akkor még egy-két kommentárt hozzátennék. Én változatlan úgy látom, hogy egyelőre egymás mellett megy a, a tanács és a parlament. A tanács meghatározta a maga menetrendjét, és ettől semmi nem tántoríthatja el, függetlenül attól, hogy mi foglalkozunk-e a témával, vagy nem mikorra leszünk kész, és egyáltalán milyen mértékben gondolkodunk másként. Nyilván már találkoztak ők is a, a jelentés tervezet első változatával, amelyik jelentősen más részben struktúrájában, részben súlypontjaiban eltér attól, amit a bizottságtól kaptunk, és ami nyilván a tanácsban is a vita alapját képezi. Én úgy látom, hogy a a Lisszaboni stratégiának a kudarcait elemezzük, és ez helyes, Koké úr is úgy kezdte, hogy nézzük meg, hogy mi az, ami nem működött, és próbáljunk valahogy ebből tanulni. Az egyik fő hiba az volt, hogy annyira általánosak, generálisak a megfogalmazásai az irányelveknek, most már azt kell mondanom, hogy hagyományosan, hogy tulajdonképpen semmilyen módon nyomon követni, számon kérni nem lehet. Én többször végigolvastam több évben az egyes tagországoknak a jelentéseit, mindig mindenki kiválóan teljesített, mégis ha a célkitűzések realizálását vagy realitását látjuk, akkor azt láttuk, hogy igen, messze maradtunk tőle a, a kitűzött céloktól. Én tehát az, abban indultam ki, hogy egyrészt üdvözlendőnek és jónak tartom azt, hogy integrált iránymutatásokban gondolkozunk, hisz alapvető, és egyetértek azzal a főcélkitűzéssel is, hogy, a, hogy növelni kell a foglalkoztatottság szintjét, ez szerintem alapkérdés, és ebben vita sincs. Nem is tartom túlzottnak a 75%-os célkitűzést, még ha a realizálása, mint látjuk, nem is olyan könnyű. Abban is egyetértünk, hogy alapvetően nem az állami foglalkoztatáspolitikák, különféle juttatások, hanem a gazdaság az, amely képes munkahelyeket létrehozni. Tehát az első és a legfőbb probléma az, hogy olyan gazdasági környezetet teremteni, amely igényli azt, hogy több munkahely legyen, és nyilvánvalóan itt figyelembe kell venni a kihívásokat és a gazdasági rendeket. Mindezeket tehát én pozitívnak látom. Amit kevésbé, hogy túl általánosak, kevéssé koherensek, kicsit olyan a, a, az eredeti anyag, mint hogyha ilyen kívánsággyűjtemény, mint a gyerek, amikor a játékbolt előtt nézi a gazda kínálatot, és ez is kell, ez is kell, ez is kell, ez is kell, mindenre rámutat, de nem látjuk pontosan azt, hogy ö, ö, mégis ö, hogy tudunk eljutni oda, hogy mindezt ö, ö, megszerezzük magunknak. Mit tehát a jelentésünkben ö, egy másik utat követtünk, újra fogalmaztuk kicsit, és megpróbáltam azokat a súlypontokat elővenni, amire azt gondolom, hogy figyelembe kell vennünk, annak érdekében, hogy több és új, új, új munkahelyet lehessen létrehozni. Az egyik ilyen az nyilvánvalóan az, hogy alcélokat kéne megfogalmazni. Most én értem, hogy miután Nemzeti hatáskörök vannak, és a, az iránymutatásoknak a, a karakter olyan, hogy mégis valami közöset szeretnénk orientálni, hogy e között van egy feszültség, de éppen azért, mert nem kötelező mutatókról van szó, ezért lehetőség van arra, hogy úgy tetszik, merészebben orientáljunk, merészebben fogalmazzunk meg irányokat, és ehhez pedig szükség van arra, hogy alcélokat ö, ö, ö, fogalmazzunk meg. Tehát akkor, amikor, a, ö, amikor megtettük azt a javaslatot, hogy mondjuk a 75%-os célkitűzéshez tegyünk be egy olyat, hogy a 20-24 éves korosztályban azok, akik vagy iskolába járnak, vagy dolgoznak, ezeknek az aránya legalább 90%-os legyen, akkor én azt gondolom, hogy semmivel sem ambiciózusabb a célkitűzés, mint a, 70, mint a 75 százalék, de bizonyos értelemben orientál, mert az egyik kulcselem az, hogy viszonylag hamar a tanulmányait befejezve munkába álljanak a fiatalok, hisz ez a kulcsa annak, hogy valóban nőhessen a foglalkoztatás, és ha nem fogalmazunk meg valamilyen konkrét orientációt, akkor ez elszáll a levegőben, szó ö, ö, ö, elszáll írás marad, szokták mondani, tehát szerintem ezt le kell e, írni. Ugyanebből a, a logikából vettem be a gyerekszegénységnek a problémáját a tízes e, e, irányelvbe. Azt tudjuk, hogy azok, akik ma szegény gyerekszegénységtől szenvednek, szegényként indulnak, azoknak rosszabbak az esélyei az oktatási rendszerben, rosszabbak lesznek az esélyei a munkaerőpiacon, és sokkal kevésbé számíthatunk rá, akkor, amikor a, ha sikerül mondjuk a másik oldalon a, a keresleti oldalt ö, ö, ö, oldalat növelni. Ugyan ez a probléma, ez nem szerepelt az eddigiekben, de egy módosító indítvány segítségével szeretném majd behozni, hogy helyesen a férfi és nők egyenlőségére, meg a nők részvételét a munkaerőpiacon ösztönzi az eredeti javaslat is. De itt hozzá kell sajnos tenni azt, hogy ez csak akkor fog menni, hogyha azokat a gyerekintézményeket, ahova a gyerekeket el lehet helyezni, amik dolgoznak a, a nők, is ugyancsak ö, ö, ö, szem előtt tartjuk, és akár a kohéziós politikák, akár más szociális alap egyéb ö, források segítségével, illetve a tagországokat ösztönözve, hogy olyan irányú politikákat folytassanak, amik lehetővé teszik azt, hogy az anyák ö, egyben munkát is vállaljanak, ami kívánatos. Ugyanígy úgy látom, hogy a, ahogy alakul a szöveg, nem reagálnak arra az általunk nagyon fontos elemnek tartott, nagyon fontosnak tartott elemre, amelyik abból indul ki, hogy az, a munkának a természete változik az utóbbi időben, ahogy változik a, gaz, a, a gazdaság is, és egyre több olyan szerződéses forma, egyre több olyan munkavégzéses forma jelenik meg, amelyre a hagyományos munkajogi szabályozások, a szociális partnerek eddigi megállapodásai viszonylag kevés útmutatót, kevés eligazítást adnak. Ez az, amit, ez az a világ, amit atipikus munkákat nevezünk, atipikus szerződéseknek nevezünk, a határozott idejű, az ideiglenes, az alkalmi munkáktól, a távmunkáktól, az osztott munkaidőktől, a csoportosan elvállalt munkáktól. Egy nagyon széles körről beszélünk, amelynek a jogi leírása, a jogi szabályozása nagyon kevéssé valósul meg a tagállamokban, és ezért azt gondoltuk, hogy annak érdekében, hogy ez a munka lehetőség is egyben, hogy több és új munkája jöjjön létre, hogy az megvalósuljon, itt ösztönözni kellene az iránymutatások segítségével a tagállamokat, hogy gondolkodjanak rajta, fogalmazzanak meg szabályokat. Mi magunk is ezt tesszük egyébként, éppen ma vitattunk meg az atipikus munkákról egy jelentéstervezetet a parlamentbe, éppen annak érdekében, hogy a magunk, hogy mondjam, hozzá, magunk is hozzátegyük a, a magunk véleményét. És hát ugye ami nagy vita, ami fölmerült, hogy mi a, az iskolai rendszerű és az iskolán kívüli képzést lényegében úgy gondoltuk, mint az új ismeretek megszerzésének irányuló célkitűzést, a minőségi munka elvégzéséhez szükséges minőségi tudásnak a szerzését, hogy ezt lehet akár egy irányelvben is tárgyalni, viszont fontosnak tartjuk, hogy a kohéziós politika eszközrendszere a foglalkoztatás politikai célkitűzések között megjelenjen, hisz ráadásul a jelenlegi válság, hogy nem úgy csökkentette volna a tagországok és a régiók és az egyes gazdasági területek közötti különbségeket, hanem sajnálatos módon még növelte. Tehát itt azt gondolom, hogy az, amit eh, eszközként és célkitűzésként lehetőségünkre áll a kohéziós politika és az elvenmányú gondolkodásban, az mindenféleképpen eh, ide eh, tartozik. Tehát lényegében azokat az elemeket kerestük, ahol tartalékok vannak. Így beszéltünk a fogyatékosokról is, és ezért említettük többször. Ezt örömmel látom egyébként, hogy ez erőteljesebb hangsúlyt kezd kapni, ahogy az önök tárgyalásai során is, hisz itt is egy olyan rétegről van szó, hogyha egy kicsit adaptáljuk a munka világát, vagy a munkák lehetőségeit a, az igényeikhez, a sajátos igényeikhez, akkor egy rendkívül nagyszámú tartalékot találunk a munkaerőpiacon, olyanokat, akiket be lehet, be lehet vonni. Tehát összefoglalva, azt gondoljuk, hogy konkrétabb alcélok is kellenek, ezért jónak tartanánk, és én mindenféleképpen föntartanám a fiatalokra vonatkozó 90%-os célkitűzést. A tudományos kutatók, akik számos európai kutatást is végeztek, ők alacsonynak tartják ezt, nem soknak, hanem inkább alacsonynak tartják, hisz azt gondolják, hogy ebben az életkorban elvárható, hogy akit csak lehet, vigyünk be az iskolába, vagy segítsünk munkához, és ez az egyik garanciája annak, hogy a, növeljük a kínálatot a, a, a munkaerőpiacon a, nyilvánvalóan azt, hogy reagálni kell az átalakuló munkára, munkafajtákra, ennek az egész jogi és szerződéses környezetére, és nyilvánvaló, hogy a a kohéziós politikára nagyobb súlyt szeretnénk látni, vagy jobban integrálni szeretnénk. Azon lehet vitatkozni, hogy technikailag jó-e az a megoldás, amit mi javasoltunk, és én magam is nyitott vagyok arra, hogy technikailag akár más módon jelenítsük meg, vagy tegyük ezt erőteljesé. Áttehetjük akár a gazdasági iránymutatások köré is, vagy valamilyen paralel, vagy hogy mondjam, horizontális formában is megfogalmazhatjuk, hogy szinte valamennyi irányelvhez kapcsolódjon. Tehát itt, itt gondolkodhatunk közösen, de hogy fontos, hogy itt megjelenjen, abban egészen, egészen biztos vagyok, hisz, és ebben azt hiszem egyetértünk a, mind a tagországok, mind a tanács, mind a, mind a parlament eddigi megnyilvánulása alapján, hogy az első és legfontosabb prioritás a 2020-as stratégia kapcsán is az, hogy több, jobb, új munkahelyeket kell létrehoznunk jelentős számban, ha ki akarunk keveredni a, a, a jelenlegi nehézségekből. Köszönöm szépen a szót, Ennik asszony. Merci. Je la parole. Euh, Köszönöm szépen. Megadom a többieknek. Stenrük asszony következik elsőként. Kérem, hogy ne szólnak hozzá olyan hosszan, mint az előadó úr. Köszönöm szépen, örülök, hogy Koké úr itt van ma velünk, hogy az iránymutatásokról vitázzunk. Néhány tartalmi dolog már elhangzott, és a szakbizottságon belül kétszer már bőven megvitattuk a súlypontokat. Éppen ezért nem szeretnék most annyira kimerítő lenni észrevételmeit illetően, hiszen tudjuk a súlypontokat, például a fiatalok munkaerőpiacon, vagy a fogyatékossággal élők problémája, tehát ez mind nagyon fontos számunkra. Azért jelentkeztem szólásra, mert az időbeli lefutás, illetve a parlament részvételének ügyét szeretném megemlíteni. Megválasztottak minket a polgárok annak érdekében, hogy érdekeiket képviseljük, és én elsőként vagyok ennyi kérdéstevő, de júniusban a tanácsban megvitatják ezt a témát, és aztán szeptemberben szavazunk. És azt hiszem, hogy ennek a szakbizottságnak a véleményét is, amely nagyon közel áll az emberekhez, valamennyi szakbizottsági tag véleményét valóban megfelelően figyelembe kellene, hogy vegyék, hiszen ez az az együttműködés, amelyet én sürgetően szükségesnek tartok, tehát hogy júniusban ne lezáró jelleggel vitázzunk erről, vegyenek minket komolyan, hiszen nekünk a polgárokkal mindezen témákról vitáznunk kell. Tehát itt a polgároknak nekünk kell elmagyaráznunk, hogy mi is érkezik hozzájuk Európából, tehát kérem, vegyék figyelembe a mi véleményünket. Turinnen, asszony, aztán Cornelissen asszony következik. Köszönöm a szót. Köszönöm, hogy eljött. Két dolgot szeretnék elmondani. Az első az, hogy a tízes iránymutatásról viszonylag kevés szó esett. Én megnéztem ennek a jogalapját a szerződésben, és nagyon fontos, hogy ez rendben legyen. És hogyha engem kérdeznek erről, akkor el kell mondanom, hogy a társadalmi kirekesztésről az Európai Unió létrehozó szerződés harmadik cikke a következőket mondja. A társadalmi kirekesztés elleni és a, az EUMS 9-es cikke azt mondja, hogy politikáinak és tevékenységének végrehajtása során az uniónak figyelembe kell venni azokat a követelményeket, amelyek biztosítják a magas szintű foglalkoztatást, szociális védelmet, illetve a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet. Tehát úgy gondolom, hogy ezek eh, jól benne vannak a eh, szerződés hivatkozott eh, cikkeiben, amit esetleg be is lehetne hivatkozni itt. Ugye arról volt szó, hogy van-e jogalap, amely a szerződésből vezethető le. Nos, erre ezt a választ szerettem volna adni kell kezelnünk a szegénységet Európában, és kell foglalkoznunk azokkal a milliókkal, akik a szegénységi határ alatt tengődnek, és azt hiszem, hogy a bizottság részéről egyfajta üzenetet kell tudnunk megfogalmazni e tekintetben. És hogyha a gazdasági iránymutatásokat a foglalkoztatásiakkal kívánjuk összekötni, akkor kimondták, hogy konkrét politikai eszközökre van szükségünk a munkahelyteremtéshez. Ezzel egyet is értek. De a kiindulási pont az a helyzet, amely ma Európában érezhető, ahol az egyes államok igyekeznek egyensúlyba hozni költségvetésüket, és ilyen körülmények között nehéz ezeket megvalósítani. Tehát nem egyszer rövid távon gondolkodva csupán a költségvetés egyensúlyának megteremtésére koncentrálnak, és ez bizonyára alkalmatlan a nagy a, a szabású munkahelyteremtésre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Cornelissen asszony, aztán Schröter asszony. Köszönöm, köszönöm a tájékoztatást. Nagy örömmel konstatálom, hogy hangsúlyozza a munkahelyteremtés fontosságát a munkaerőt fel kell tudnunk készíteni, úgy kell tudnunk kiképezni, hogy alkalmas legyen a munkavállalásra. Az a kár, hogy nem hallottam, hogy ön a zöld munkahelyemekről beszélt volna, hiszen az EU 2020-as célkitűzéseket is szeretnénk megvalósítani, ami a bevonáson alapuló zöld munkahelyteremtés alapján kibontakozó gazdaság fejlesztését célozza. Tehát egyrészt valóban cél az, hogy munkahelyeket teremtsünk és felkészítsük a munkavállalókat erre. Ez különösen fontos egy előregedő társadalomban, hogy a tíz év múlva várható eseményekre is megfelelően tudjunk felkészülni. Sok minden említésre kerül a szükséges rugalmasságról, amelyet biztosítanunk kell a munkavállalóknak, de nem tudom, hogy a tagállamok mennyire hajlandóak az ehhez szükséges változtatásokat végrehajtani, például az embereket a flexibilis munkavállalás lehetőségére felkészíteni, hogy otthon végezzenek részmunkaidős tevékenységet, hogy azok is bekapcsolódhassanak, akik fogyatékkal élnek, hogy a gyermekeknek az iskolában töltött idejét kombinálják a munkára való felkészítéssel, stb. Nos, sok múlik ezen is, és úgy gondolom, hogy számos ma atipikusnak tekintett munkakör tipikussá válhat, és hogy kiesnek-e a munkavállalók a piacról, azon is múlik, hogy találnak-e olyan foglalkoztatót, olyan vállalkozást, amelyik a szociális biztonságról, a társadalmi védelemről gondoskodik. Azt hiszem, hogy a rugalmas biztonságról a biztonságos rugalmasságra kellene tudnunk áttérni, hogyha ezt meg akarjuk előzni. Így tehát e, ilyen irányba mutató módosító indítványokat kívánok előterjeszteni, és nem tudjuk, hogy mi lesz a válasz, amit önöktől kaphatunk erre. Köszönöm. Kilencen kérték még a szót, úgyhogy elnézést kérek, de rövidebbre kell, hogy fogjuk, hogy tudjuk tartani az ütemezést a, a bizottságban. És aztán szeretnénk, hogyha Koké úr is a végén lehetőséget kapna, hogy összefoglalja az elhangzottakat. Sőt, asszony, aztán Rápti asszony. Köszönöm, elnök asszony, viszonylag rövid leszek. Egy központi kérdésem van. Ön azt mondta, hogy az kell, hogy legyen a középpont, hogy munkahelyeket teremtünk. Kérdés, hogy milyen szerepet játszik a zöld munkahelyek kezdeményezés amely a jelentésemben is szerepel. Második dolog azt mondja, hogy a szociális integrációt össze kell kapcsolni azzal, hogy az embereket a munkaerőpiacra kell vinni. De egy fontos feltétel, hogy ezt elérjük, amit ön akar, ez pontosan a bizottság új javaslata, hogy a cél a képzés és a továbbképzés legyen. Tehát továbbképzés, a munkahelyek átváltoztatása, módosítása, tehát hogy az emberek továbbra is a munkaerőpiacon maradjanak, továbbképzés segítségével új munkahelyeket kapjanak. Tehát a képzés a központi elemennek, ez a bizottság javaslatának középponti eleme. Miért nem támogatja ezt a megközelítést ön? Köszönöm. Rapti asszony, aztán Pupaki szúr következnek. Köszönöm szépen elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy miután meghallgattam Starker képviselőt, elmondhatom, hogy egyetértek vele. De van egy kérdésem, és ezt a tanács képviselőjéhez intézem, de a mi szakbizottságunk tagjaihoz is, tehát mi magunkhoz tulajdonképpen. Nagyon nagy figyelemmel követtem az Európa 2020 stratégia útját, de meg kell mondanom, hogy elegem van, engedjék meg, hogy ezt a kifejezést használjam, hogy folyamatosan az Európa 2020-as stratégiáról beszélünk. Miért is? Mert amíg az Európa 2020-as stratégiáról vitázunk, úgy tűnik, hogy ez az Európa 2020-as stratégia már meg is halt. Beszélünk az új foglalkoztatásról, a biztonságról, a perspektívákról, az új munkahelyekről. Ugyanakkor, amíg ezekről vitázunk, a gazdasági válság, amely valamennyi országot sújtja, Európaként egy új valósággal szembesít minket. Tehát láthatjuk, hogy a dolgok nagyon megnehezültek a foglalkoztatás szempontjából, különösen a fiatalok foglalkoztatása szempontjából. Látjuk, hogy a bérek egyre inkább csökkennek, és mi semmit nem tehetünk. Tehát minden egyes tagállam egy nagyon nehéz helyzettel szembesül. Csökkentjük a tagállami célkitűzéseket. Én azt szeretném, hogy az Európa 2020-as stratégia siker lenne, csak hogy a gyakorlatban őszintén szóval nem látom ennek az útját, hiszen beszélünk a környezetbarát munkahelyekről, de nem beszélünk arról, ami létezik, ami a valóság. A jövő szürke, bizonytalan számunkra. Köszönöm szépen, csak emlékeztetnék arra, hogy itt most az iránymutatásoknak a vitáját tartjuk, tehát ennek keretében sokféle témát persze fel lehet vetni. Szinte tiszta lap, fehér lap áll előttünk, de azért mégiscsak itt van ez a tervezet, illetve az előadó úr által elkészített munka. Úgyhogy valahogy kötődjünk, kapcsolódjunk a szöveghez, tehát ne csak úgy általában vitassuk meg ezeket a kérdéseket. Természetesen mindenki elmondhatja, ami eszébe jut, de mégiscsak jó lenne összefoghatóvá, szövegszintre lefordíthatóvá tenni az elhangzottakat. Úgyhogy javaslom, hogy azért koncentráljunk az itt szereplő elemekre. Az MKO által a dokumentumban megfogalmazottakra, ami majd a tanács elé kerül, illetve az előadó úr megfogalmazásaira támaszkodjunk. Pupakis úr, aztán Timor eh, asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a beszámolót. Egyetértek azzal, amit ön elmondott. De a módosítók között el kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan pontok is, amiket ki kell emelni. Például az, hogy a közeljövőben bizonyos iránymutatásokat el kell fogadnunk a ügy területén. Bizonyos jellemzőket, sajátosságokat figyelembe kell venni. Ezen kívül nagyon fontos, hogy foglalkozunk a foglalkoztatás minőségével is. Tehát emlékezzünk a szociális partnerek tárgyalásaira, a kollektív tárgyalásokra a vállalatok szintjén. És az atipikus szerződéseket is meg kell említenünk, hogy rendelkezünk megfelelő eszközökkel az illegális foglalkoztatás leküzdésére. Ezen kívül a gazdasági stratégiánkat is koordinálni kell, különösen a foglalkoztatásügy területén. A szociális kohéziót erősíteni kell. Ez jelentős eszköz kell, hogy legyen arra, hogy a társadalunk egyenlőtlenségeit megszüntessük. Timor hogy és aztán Ovir asszony következik. Örülök, hogy ellátogatott hozzánk, hogy vitázzon velünk, de ennek csak akkor van értelme, hogyha a szakbizottságbeli javaslatokat meg is hallgatják, és azok vissza is tükröződnek a megfelelő dokumentumokban. Korábban utalt arra, hogy a szegénységi célkitűzésről még nem tárgyaltak végleges módon, és a csúcson sem hangzottak el ezzel kapcsolatban végleges kijelentések. Annál fontosabbnak tartanám, hogy az iránymutatások ban a mi követelésünk is szerepeljen azt illetően, hogy kritikával élünk, hiszen már eddig is nagyon zűrzavarosak voltak ezek a kijelentések a, cél, a szegénységi célkitűzést illetően, és rendkívül aggódunk, hogy a szegénység meghatározását is kétségbe vonják. Hiszen minden egyes vitában, amit lefolytattunk, ahol is ezt a szegénységi célt tekintettük alapnak, most azt hallgatjuk, hogy egyéb elképzeléseket mérlegelnek a szegénység kritériumaként, és ezt rendkívül aggodalmat keltőnek tartjuk. A kérdés az is, hogy a tagállami célkitűzések végrehajtása az Európai Unió által mennyiben befolyásolható. Hogy aztán a végén ne csupán az jön létre, hogy a tagállamok által elért eredményeket summázzuk, és ezzel megelégszünk. Köszönöm. Óvir asszony, aztán Figueiredo asszony. Tänan, proua president. Arutades tööhõivepoliitika suuniseid, on ju selge, et esmatähtis on luua... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyértelmű, hogy nagyon fontos, hogy minőségi munkahelyek álljanak rendelkezésre, amelyek magas hozzáadott értékkel működnek. A a foglalkoztatás politika feladata mellett a gazdaság szerkezetváltásának a biztosítása is. A válság közepette romlanak a körülmények, és reagálni kell ezekre a változásokra. Arra is szeretnék kitérni, hogy a minőségi munkahely garantálni kell, hogy tudja a munkavállalók számára a továbbképzést, az alkalmazkodás lehetőséget a munkaerőpiac változásaihoz. Ezért figyelembe kell venni azokat a célokat, amelyek a hosszú távú munkát irányítják, és mindezt figyelembe véve kell kidolgoznunk a munkaerőpiaci politikát, a foglalkoztatás politikát. a társadalom minden csoportja számára garantálni kell, amely részt vesz a munkaerőpiacon, bármely régióban élnek, bármely foglalkoztatási, illetve végzettségi szinten rendelkeznek, hogy megfelelő körülmények között tudnak dolgozni, és megfelelő javadalmazásban részesülnek ennek fejében. Egy észrevételt is szeretnék említeni az előadó úr felé. A munkaerőpiac eh, nagyon változó működésű a 27 tagállamban. Nem csak arra gondolok, hogy más a munkanélküliség kezelési megoldása, eltérőek a különböző segélyszázalékok, és a jogosultság időtartama is. Van, ahol 6 hónapos munkaviszony után, van, ahol 9 hónap után jár a munkanélküli segély, és vannak jobb, illetve rosszabb helyzetű országok ilyen szempontból. Figyelj, Redo asszony, mondja az elnök. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Egészen röviden. éppen ott kezdeném, ahol Ratti képviselő befejezte. Igaza van. A foglalkoztatásügyi iránymutatásokról szóló vita során elfeledkezünk a külső valóságról. Egy olyan ország, mint az enyém Portugália, vagy akár Spanyolország, Görögország, olyan megszorító politikát vezetnek be, a közberuházásokat ö, csökkentik, a béreket csökkentik, a vásárlóerő csökken, egyre magasabb adókat vesz, vetnek ki, a belső piac zsugorodik ott, kevesebb a beruházás, csökken a foglalkoztatás, tehát nő a munkanélküliség. Mi most itt az iránymutatásokról vitázunk, de hogyha nem látjuk a makroökonomiai politikákat, amelyek megakadályozzák a foglalkoztatást és a növekedést, akkor semmi nem változik. Ez egy központi kérdés. Az, hogy az iránymutatásokat továbbra is a stabilitási paktum szigorú betartásának talaján vizsgáljuk, ez azt jelenti, hogy ez az egész vita feleslegessé válik, amit a foglalkoztatásügyi iránymutatásokról folytatunk most. És azt is hozzá szeretném fűzni, hogy három, szempont figye, három szempontot figyelembe kell még venni. Amikor a flexicurity-ről beszélünk most, akkor ez azt jelentheti, hogy növekszik a bizonytalan munkakörülmények között dolgozók száma, hiszen a munkavállalóknak bármit el kell fogadniuk, hogy megkeressék a napi betevőt, és másodszorban pedig az egyenlőséget illetően a nők helyzete. A nőket sokkal erősebben sújtja a munkanélküliség, a szegénység, a bizonytalan munkakörülmények, mindezen helyzetek egyre gyakrabban fordulnak elő. Hogyan tudunk terveket elkészíteni, hogy a szegénységet csökkentjük, úgy, hogy közben nem vesszük figyelembe a makroökonomiai iránymutatásokat. Ez itt a nagy kérdés. Köszönöm szépen, Grenyi asszony, aztán Blinkevics Ötél asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, az előttem szólóhoz kapcsolódnék. Igen, a foglalkoztatás politika iránymutatásokat mindig a gazdasági válsággal összefüggésben kell vizsgálnunk. Így ö, lehet hozzájárulni ahhoz, hogy a belső keresletet növeljük, és a jövőben mutató beruházásokat is. Az első iránymutatást illetően szeretném kiemelni az automatikus szociális stabilizátorok szerepét. A kettes iránymutatás esetén egy világos támogatást várok a pénzpiaci szabályozást illetően, hiszen ezeket külön tárgyalják jelenleg egymástól, és a hetes iránymutatást illetően van egy konkrét kérdésem önhöz. Itt arról van szó, hogy munkahelyeket teremtünk, és most mindezek ismeretében tud-e konkrét kijelentést tenni a munkaidőt, illetően, tehát itt van egy korlátozás a munkaidőt illetően, itt a túlórák kérdés is felmerül, amely az érem másik oldal és éppen ennek összefüggésében érdekelne, hogy önök hozzájárulnak hozzá ehhez a kérdéshez a hetes iránymutatással kapcsolatosan. Nem Blinkevics Köszönöm. Blinkevics te asszony és Elmer úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és Koké úrnak is köszönöm, hogy itt van most közöttünk, mert ez egy fontos munka, és nehéz ellent mondani annak, hogy szükség van-e az iránymutatásokra, hiszen nem is olyan egyszerű a foglalkoztatási helyzet és ennek a szabályozása. Ugyanakkor van néhány olyan veszély, amelyre felhívnám a figyelmet nem tudtuk elérni a Lisszaboni stratégia céljait. Tehát adódik a kérdés, hogyha akkor nem sikerült a kitűzött célokat elérni, miért fog most a foglalkoztatási iránymutatások keretében. Nagyon ambíciózus célokat tűztünk ki. A 70-75 százalékos foglalkoztatottság elérése európai szinten. Ez különösen ambíciózus, magas cél. Aztán a szegénység elleni küzdelem, a tízes iránymutatás időközben csökkentettük, lefelé módosítottuk a céljainkat. Azt mondtuk, hogy meg kell szüntetni a szegénységet, különösen a gyermekszegénységet kell felszámolni, és ehhez képest most visszaléptünk. Szeretnénk, hogyha 20 millió ember kikerülne a szegénység állapotából százalékosan növelni szeretnénk a foglalkoztatottságot, és ez eh, nyilván összefügg a szegénység felszámolásával. Felvetődik a kérdés, hogy milyen eszközökkel, milyen mechanizmusokkal tudjuk ezt elérni, és hogyan tudjuk a tagállamokat érdekelté tenni abban, hogy meg is valósítsák az iránymutatásokat. És ami konkrétan a szegénység ellen küzdelemet illeti, a magam hazájának a tapasztalataira hivatkozhatok, nincs politikai akarat a szegénység elleni küzdelemhez. Azt is meg kell mondani, hogy nem lesz elég, hogy kicseréljük a jó tapasztalatokat egymás között. A parlament, a tanács, az Európai Bizottság együttesen tudják csak megtalálni a megfelelő eszközöket a szegénység ellen. Ezekben az iránymutatásokban én nem találtam erre vonatkozó eszközt pontosabban az illegális munkavégzés elleni küzdelmet támogató eszközöket hiányolom. A mai gazdasági környezetünkben nagyon sokan dolgoznak illegálisan, mert nincsen más megoldás. Tehát a következő a kérdés. Milyen javaslatokkal tudják ezt elősegíteni? Köszönöm. Kosta asszony. Olmer úr és Kosta asszony. Köszönöm, elnök asszony. Figyelemmel követtem az itt lezajlott megbeszélést, valamint a korábbi délelőtti napi rendeket is. Amit hallottam az az, hogy nagyon sok vágyállam fogalmazódik meg, természetesen álmodozunk. Persze, hogy szeretnénk be, véget vetni a fiatalok munkanélküliségeknek, ezek mind nagyon magasztos eszmék. E, azt az iránymutatást is megfogalmazhatnánk eh, tulajdonképpen, hogy ehhez mindannyiunknak jobban kell dolgoznunk, és ezzel be is érhetnénk. Nos, az biztos, hogy célszerű teljes együttérzést tanúsítani a nehézségekkel küzdő társadalmi társaink irányába, és új lehetőségeket úgy akarunk teremteni, hogy a munkaadókra újabb és újabb terheket róvunk ennek a következménye, amennyiben valóban eh, keresztül visszük, a gazdaság növekedésének csökkenése és a magasabb munkanélküliség lesz. Tehát eh, az egyes eh, munkanélküliek iránti rokonszenv ilyen formában történő megfogalmazása nem feltétlenül fog segíteni az egész rétegen, illetve Európa gazdaságán. Azt sejtem, hogy tulajdonképpen senki sem nagyon figyel arra, hogy mit próbálunk itt megfogalmazni, hogy a kollégák egyike másik azt mondja, hogy jelentéseket fogalmaz, amelyek azután a polcon porosodnak, vagy éppen a papírkosárba kerülnek. Másrészt egyetértek azokkal is, akik azt mondják, hogy ez a bizottság az emberek gondjaival foglalkozik. A kérdés persze az, hogy hányszor beszéltünk az emberekkel, hányszor beszéltünk a munkavállalókkal és a munkaadókkal, hiszen azt kérdik, hogy miért bombáznak bennünket rendkívül nehezen betartható ajánlásokkal, jogszabályokkal, amelyek ráadásul sok pénzbe is kerülnek, és lehetetlenné teszik, hogy új embereket vegyünk föl. Hogyha komolyan veszük a feladatunkat, elnök asszony, akkor azt kell tennünk, hogy fölismerjük, hogy nagyon keveset tehetünk itt a parlamentben a munkahelyteremtés érdekében. Azonban sokat tehetünk, hogy eltávolítsuk a fennálló uh, ösztönző hiányokat, amikor megakadályozzuk azt, hogy újabb körülmények álljanak elő, amelyek szintén az új foglalkoztatottak munkába állítása ellen hatnak. Körül kell néznünk, hogy hogy lehet például megfelelő adópolitikával újabb munkahelyeket teremteni. Köszönöm szépen a kollégának, hogy egyfajta tabularázat eh, javasol ilyen értelemben. Most a következő hozzászólónkra térünk. Kosta asszony. Köszönöm szépen ezt a találkozót. Azt hiszem, hogy hasznos az az eszmecsere, és valamennyien tudjuk, hogy ezen iránymutatások kidolgozása szembesít minket szükségszerűen egy még nagyobb válsággal, a legnagyobb válsággal, amit az elmúlt évtizedekben átélhettünk. Tehát Tudjuk, hogy nagyon sok európai politikán javítani kell, és éreznünk kell felelősségünket, hogy konstruktívan hozzájárulunk ehhez a munkához. Úgy tűnik számomra, hogy a jelentéstevő már gondoskodott arról, hogy ezt a szöveget megfelelően kiegészítse, hiszen itt van egyrésztről az erős igény arra vonatkozóan, hogy koherensebbekké tegyük a gazdaság és foglalkoztatás politikákat a jóléti államokban, hiszen ezek a kérdések szorosan összekapcsolódnak. Van egy téma, ami véleményem szerint nem kap elég figyelmet az iránymutatásokban, vagy legalábbis jobban ki kellene emelni, és ez pedig a kutatásba, innovációba, minőségi képzésbe való beruházás. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma, ha megnézzük az OECD legutolsó jelentését is, mely szerint az ilyenfajta szakpolitikákat sokkal erősebben erősíteni kell a múlthoz képest. Tehát nagyon erősen be kell ruházni az innovációba, a kompetenciába és az állam és magánkutatásba. A második pont, amelyet szeretnék kiemelni a következő. Továbbra is hangoztatjuk, hogy a Lisszaboni stratégia kudarcot vallott. Azonban azt hiszem, hogy a stratégia maga nem volt helyes, azt illetően, hogy rendben, hogy azt mondjuk, hogy a tudás alapú Európát akarunk létrehozni, ez ideig rendben van, csak hogy az eszközök nem voltak megfelelőek, a célkitűzések, a köztes célkitűzések, ahogyan ezt a jelentéstevő is hangsúlyozta. Az lenne fontos, hogy közös paramétereket tudjunk kidolgozni, és ezek nem csupán szem adatok, és úgy vélem, hogy itt bizonyos hiányosságok tapasztalatok e tekintetben az iránymutatásban. Nem elemzi ez kritikusan az eddigi tapasztalatokat és az eszközöket, valamint az ösztönzőket, például a strukturális alapok felhasználására vonatkozóan. A strukturális alapok stratégiai a jellegű alkotó részévé kell, hogy váljanak ennek a stratégiának oly módon, hogy a foglalkoztatás ügyet összekapcsolja az újfajta jóléti társadalommal és a munkaerőpiac rugalmasságával. Például azt is figyelembe véve, hogy nagyon sok fiatal bizonytalan munkakörülmények között dolgozik, azt hiszem, hogy az éves beszámolókat erősebben figyelembe kell venni itt, amiket a tagállamoknak kell készítenünk a strukturális alapok felhasználását illetően. Úgy tűnik számomra, hogy túlságosan labilis az a rész, amely az eszközökkel foglalkozik. Mint hogyha nem tanultunk volna a Lisszaboni stratégia kudarcából. Azt hiszem, hogy szakbizottságunk ehhez hozzá tud járulni, hogy ez másként legyen, hiszen egyébekben mindez, amit célkitűzésként kitűzünk ebben a nehéz pillanatban, csak üres szó marad. Köszönöm szépen. Koszta asszony volt az utolsó hozzászóló, és mivel a tanács, illetve a bizottság már hozzászólt, és a időütemezést tekintetbe véve úgy gondolom haladni kell. Koké úr is nagyon értékes gondolatokat eh, mondott nekünk. Egy kicsit eh, frusztráló, hogy eh, mennyire szoros az ütemezés a tanácsnál, és a spanyol elnökséget képviseli Ignáció Bernárd úr. Azt hiszem, hogy talán ő neki adnám meg a szót, hogy fejtse ki az álláspontját a tanács részéről illetve az időtemezés elfogadhatóságáról. Természetesen nem csak az időtemezésről, hanem az eddig elhangzottakról is kérdezem, hogyha kíván reagálni, akkor kérem, hogy tegye meg. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet mondok azért, hogy megadta nekem a szót, hogy néhány kérdést tisztázzak az ütemtervvel kapcsolatosan, amely a képviselők aggodalmát váltotta ki. Az elnökség is nyomás alatt volt az ütemterv okán, hiszen a tavaszi csúcson elfogadták azt a döntést, a, az Európai 2020-as stratégi, melynek alapján az Európai, Európa 2020-as stratégiát júniusban beindítják, és ennek a stratégiának alapelemei az integrált iránymutatások, melyek részét képezik a foglalkoztatásügyi iránymutatások is. Sajnos az Európai Bizottság javaslata csak április 27-én került közzétételre. De úgy véljük, hogy fontos folytatni az utat a stratégiát illetően, hiszen a tagállami programokat ezt illetően ősszel be kell mutatni, az a foglalkoztatásügyi iránymutatások alapján. Éppen ezért a tanács a következő foglalkoztatásügyi csúcs alkalmával, amire június 7-én kerül sor Luxemburgban, ott egy általános iránymutatást fogalmaz majd meg, és a tanácsnak ehhez hozzá kell tenni a támogatását. De ezt az ütemtervet tekintve a döntést csak akkor lehet elfogadni, amikor az Európai Parlament véleménye e tárgyban megszületik. És ez már a belga elnökség alatt fog megtörténni, mert hogyha tiszteletben tartjuk az ütemtervet, és a, ezt a jelentést a parlament szeptemberben szavazza meg, akkor mindez már a belga elnökség idejére esik. Ahogyan én erről értesültem, a belga elnökség azt tervezi, hogy az EPSCO októberben fogja majd meghozni döntését. Ez nem jelenti azt, hogy a tanács nem tett semmit e tekintetben. Nagyon sokat tettünk a bizottság javaslata alapján, nagyon sokat dolgoztunk, és a szöveget módosítottuk különösen a foglalkoztatásügyi, különösen az EMCO ajánlásai alapján. És Koki úrnak szeretnék köszönetet mondani, hiszen sikerült segítségével megoldani a tagállami módosítók ügyét is. Az Oktatási Bizottság is módosította ezeket az iránymutatásokat, mégpedig a hatost és a nyolcast. Ezen kívül az Oktatási Bizottság a tízes iránymutatással is foglalkozott. Figyelembe vettük azokat a módosításokat is, amelyeket a Gazdaságpolitikai Bizottság nyújtott be. Most tehát a bizottság javaslatához képest egy másik eltérő szöveg született, amelyet majd az EBSCO is figyelembe fog venni, az Európai Csúcs, és azt hiszem, hogy nagyon sok elképzelés, amiről itt hallhattunk, valamint a múlt hét, előtti héten Strasbourgban, nagyon hasznos lesz számunkra. Köszönöm szépen ezt a pontosítást az ügyben, hogy az iránymutatások milyen formában kerülnek majd elfogadásra, és a konkrét formátum a parlament, illetve a tanács részéről ez ügyben világos a, az álláspont. Én nem javasolnám, hogy most minden elhangzott dologra térjünk eh, konkrétan ki, de az előadó úrra bízom, hogy döntse el, hogy mire kíván reagálni, illetve mit tekint fontosnak a parlament és a, a tanács megközelítéséből. Tehát átadom a szót előadó úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a szót. Na, Koki úr kapta meg a szót általánosabb megközelítésből szeretnék reagálni először is. Az elő, előadói észrevételeket szeretném um, megválaszolni. A módosítások az elmúlt időben tükrözték az álláspontjainkat, és hogyha ezt a szellemiséget követem, akkor szeretném, hogy megszülettek az iránymutatások, és e, a hiányzó pontokat, eszközöket, illetve az aktiválást elősegítő e, eszközeket felsoroltuk. Másrészt pedig az iránymutatások minimum az eddigi eredményeket fenntarthatóvá teszik, és még ezeken túlmutatnak bizonyos pontokon. Harmadsorban a szöveg nem akadályozza azt, hogy a megfelelő intézkedésekkel elérjük az itt megfogalmazott célokat. És az esélyegyenlőség, a rugalmas biztonság, a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének a javítása ügyében a következőket szeretném elmondani. Az EMSZKÓ elé kerültek már ezek az álláspontok, és alapvetően itt tagállami állásfoglalásokról van szó, és ezek határozzák meg majd a követendő iránymutatásokat nem tartalmi eltérések vannak, ezek nem lényegi különbségek. Nyilvánvalóan Bizony szempontból gazdagodik, mások szempontjából esetleg szegényebbé válik az alkalmazott eszköztár. És az MKO ezt figyelembe véve dolgozta ki ezt a módosítást. Úgy gondolom, hogy úgy konvergálhatnak a tanács, illetve a parlament nézetei ebben az ügyben, hogy ezeket az iránymutatásokat tökéletesítjük, pontosítjuk, mert senki nem akadályoz bennünk, bennünket abban, hogy előre lépjünk. Aztán a korlátozásokat is eh, át kell gondolni, mert al célkitűzéseket említett az előadó úr, és az MKO elmondta, hogy ezek az alcélkitűzések kívánatosak. Még akkor is, hogyha nem feltétlenül európai célon, de nemzeti szinten alcélokat lehet megjelölni. És technikai javaslatot is tettünk arra, hogy amennyiben egyes társadalmi csoportokra vonatkozó alcélokat vezetnek be, akkor hogyan kezelhetjük ezt a gyakorlatban tagállamonként és a meglévő statisztikák felhasználásával szeretnénk ezt elérni. Tehát mindenki számára megfelelő megoldást szeretnénk kidolgozni. Aztán a második pontnak a szellemiségét illetően annyit szeretnék elmondani, hogy ez részenként nem volt lehetséges, mármint az iránymutatások teljes felülvizsgálata, a jobb munkahelyeknek a teremtése és a hatékonyság növelés, tehát ezt nem lehet részenként elvégezni, hanem az iránymutatások egészét tekintve az irányítás területét is végig gondolva tudjuk tökéletesíteni ezt a megoldást, és konkrétabban alkalmazhatóvá tenni az iránymutatásokat a tagállamokra. Például, ahol hiányosságok voltak korábban, ott javasolunk ennek az orvoslására eszközöket. És a nemzeti reformprogramok megvalósítása segítheti ezt, ahogyan korábban is elhangzott már. Mindenképpen alkalmazni kell az itt megfogalmazottakat. És nem ahhoz kellene ragaszkodni, hogy az iránymutatásoknak a betűjébe belekerüljön, hanem hogy a nemzeti kormányok a gyakorlatban alkalmazzák az elképzett célokat. Ez kéne legyen a munkánknak a szellemisége. Aztán a makrogazdasági környezetnek a fejlesztése nyilvánvalóan segít. Ehhez megfelelő makrogazdasági szakpolitikát kell folytatni. És a szociális partnerek, a foglalkoztatási bizottság munkáját is ez hatotta át. Tehát alapvetően a munkaerő igényt kell növelni, a kereslet oldalt kell erősíteni mert elérhetjük, hogy alkalmasabbak legyenek a munkavállalók a munkaerőpiacon a részvételre, a munkavállalásra, ez is fontos. Ez a cél változatlanul érvényes, de a másik oldalon makrogazdasági reformokkal kell mindezt elősegíteni, megtámogatni, hogy munkahelyeket tudjunk teremteni, és a hiányzó munkahelyeket pótolni tudjuk és a létrejött munkahelyek között kell, hogy legyenek zöld munkahelyek is. A bizottság javaslatára belekerült a szövegjavaslatba, az iránymutatások tervezetébe. A zöld munkahelyek egy részcsoportját, részhalmazát alkotnák a munkahelyeknek összességében, a különböző ágazatokban, és persze képezhetjük zöld munkahelyeken való munkára a dolgozókat, de hogyha nincsenek zöld munkahelyek, akkor ez nem sokat ér. Ezért fontos, hogy legyenek zöld munkahelyek. És úgy gondolom, hogy válaszolni kell az önök által felvetett agára. Általánosságban is érvényes ez a munkaerőpiacra. Aztán a munkaerőpiac peremére szorult emberekről is szólni kell, például a fogyatékossággal élők eh, és a munkaerőpiacról kiszorulóban lévőknek a bevonása nagyon fontos. a szakpolitika, hogy itt írásban szerepel, sok mindent lehetővé tesz. Például a szegénység elleni küzdelmet szolgálhatja. Aztán a szociális védelem kérdésköre mindenképpen nagyon fontos. A Szociális Védelemmel foglalkozó bizottság az EBSCO-nak számol be a munkájáról, az EBSCO alá tartozik, és a szociális védelem területén az elvégzett munkát eh, értékelni fogjuk majd. És a társadalmi bevonás, munkaerőpiaci eh, bevonás mindenképpen kell ahhoz, hogy a foglalkoztatottságot növelni tudjuk. És természetesen az iránymutatások nélkül sem akadályoz bennünket ebben ma sem semmi. El kell kerülni azt, hogy a nők például hátrányosabb helyzetbe kerüljenek a munkavállalás szempontjából. nem szabad, hogy bárki kívül rekedjen ezeken az intézkedéseken. Úgy gondolom, hogy talán mindenre kitértem. A fő pontokra reagáltam, elnök asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm a részvételt a munkánkban, és a vita nyomán úgy gondolom, hogy a képviselők által jelzett agályokat figyelembe tudják majd venni, és az MKO munkájában, valamint a végeredményben ezek majd megjelennek. A jó együttműködést mindenképpen szolgálta ez az eszmecsere. Köszönöm szépen, hogy eljött ma közénk. A módosítási határidő már rögzített június 4-12 óra az Őri Csaba által jegyzett jelentés kapcsán. Tehát ezzel le is zárjuk ezt a napi rendi pontot, és köszönjük szépen még egyszer Koké úrnak, hogy eljött. Nous en venons euh, au point... Ezennel rátérünk, rátérünk a 13-as napi rendi pontra. Ennek keretében első részben megvizsgáljuk az azt a jelentést, amelyet Moren Sártyé asszony jegyez, és a Költségvetési Bizottsággal fokozottan együttműködünk az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap finanszírozása és működése témájában. És Portas úr kezében van ennek a folyamatnak a sorsa, aminek mi nagyon örülünk. Először is előadó asszonynak, Moren Sártyé asszonynak adom meg a szót, hogy mutassa be ezt a témakört. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretném ismertetni az eddigi tevékenységeket. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap témájában És ez a témakör szervesen összefügg a, az előbbi témakörrel, a foglalkoztatás politikai iránymutatásokkal és a 2020-as stratégiával is. Miguel Portasszal nagy örömmel dolgoztam együtt. Ő a Költségvetési Bizottság részéről a tartalmi kérdéseknek a felelőse, és ennek alapján mondhatom el a következőket. Emlékeztetnék arra, hogy az alkalmazkodási alap végül is 2006-ban jött létre. A bizottság elnökének a javaslata alapján, José Manuel Barroso javaslata alapján. És operatív befektetéseket beruházásokat céloz, 2007-től alkalmazható, de kismértékben használják csak ki, túl kevés élnek vele. 2009-ben a munkavállalók szempontjából felülvizsgáltuk a működését és a hozzáférést, valamint a jogosultsági szabályokat. És 500 főtől jogosultak a vállalkozások ezt igénybe venni. Ma is ezen a, a vonalon haladunk, mert úgy gondoljuk, hogy a globalizációhoz való alkalmazkodás egyre komolyabb igény, és egyre szélesebb körben jelentkezik. És nekünk is meg kell felelnünk ezeknek a szempontoknak. Gyorsabban és hatékonyabban kell reagálnunk a konkrét igényekre. Ma 6-12 hónap is eltelik, amire tudunk reagálni, és eh, időközben itt férfiak, nők, munkavállalók nehéz helyzetbe kerülnek. Aztán a második figyelembe veendő szempont túl hosszú az átfutása ennek a kérdéskörnek ma, és reakciókészebb állapotba kell hozni Európát. Minél gyorsabban képes reagálni, annál jobban látják az európai állampolgárok ennek az egésznek az értelmét. Tehát nem csak a munkánkat kell jelentősen felgyorsítani, hanem ezzel összefüggésben a reakcióképességünket is erősen fokozni kell. Aztán a harmadik mondani valom, hogy ma a finanszírozás nem szigorúan célzott a globalizációs alkalmazkodási alapot tekintve, tehát nincs feltétlenül erre szolgáló költségvetési sor, de 500 millió euró a kívánt érték, és szeretnénk erre a sürgősségi keretre megfelelő rendszert kialakítani, hogy jobban beazonosítható célok mentén kerüljön felhasználásra. Aztán a negyedik hangsúlyozandó dolog ebben az összefüggésben, ne értsük félre, a globalizációs alkalmazkodási alap célja nem az, hogy a vállalkozásokat segítse, hanem a munkavállalók helyzetét kell, hogy segítse, az ő átképzésüket, munkaerőpiaci elhelyezkedésüket szolgálja. Tehát nem a cégek elbocsátásait segíti elő, hanem éppen fordítva. Különböző lehetőségeket tanulmányozhatunk át a gyakorlati munka során. És a legjobb gyakorlatokat szeretnénk összegyűjteni. És minél hatékonyabban megosztani ezeket az információkat. Itt az átképzés, a munkaerőpiaci alkalmazkodás elősegítése a cél. Szeretnénk egyszerűsíteni az eljárásokat, reagálóképesebbé tenni magunkat, ideértve a tagállamokat is, attól kezdve, hogy a e, nagy létszámú kollektív leépítéseket bejelenti egy vállalat. Ennyit szerettem volna a mai vita keretében előre bocsátani, elnök asszony. És javaslom, hogy először is arra összpontosítsunk, hogy a szakmai beilleszkedésre van szükség, és a társadalmi befogadásnak ez az előfeltétele. Tehát nem úgy képzeljük el a dolgot, hogy a tagállamok atyáskodnak az egyén felett, felülről irányítják az életét, hanem inkább, hogy a hóna alá nyúlnak a munkavállalónak, és segítik a munkaerőpiaci körülményekhez, változásokhoz való alkalmazkodását, és ilyen módon segítik elő a társadalomba való bevonását az állampolgároknak. Másodszorban, amit javasolunk, az a következő. Szeretnénk, hogyha a költségvetésbe egy célzott sor kerülne be. Tehát egy konkrét, megpántlikázott előirányzatra lenne szükség erre a célra. hogy a globalizációs alkalmazkodási célokat teljesíteni tudjuk. A harmadik javaslatunk úgy kívánjuk, és itt most a munkacsoport, a FEM munkacsoport munkájáról is szeretnék kitérni. Itt a szociális partnereknek a véleménye alapján szeretnénk összegezni egy álláspontot, nem feltétlenül írásban, de a szociális partnerek teljes körű bevonása szükséges a folyamat egésze során. Én úgy gondolom, hogy nem évű nyilatkozatokra van szükség a jövőben, hanem más, strukturáltabb, konstruktíva politika az, ami szükséges ezen a területen. Aztán a következő javaslatunk a jelentés kapcsán a FEM nemzeti, illetve regionális kommunikációnak a hatékonyabbá tétele a célunk a 27 tagállamban. Hogy összehangolhassuk az eljárásokat, mert ma nem ez a helyzet, mint egy tíz tagállam nem tudott eddig élni a globalizációs alkalmazkodási alapnak az eszközeivel. Nem arról van szó, hogy nincsenek tisztában vagy nem vonatkozik rájuk ez az intézkedés. Esetenként nem hatékonyan kommunikálunk, és félreértések adódhatnak. Az ötödik javaslatunk. Szeretnénk, hogyha sokkal pozitívabban fogalmazódna meg a következő lehetőség, hogy több tagállam, több, több ország közös igényt is előterjeszthet például a határmenti régiók együttműködése keretében. A nagy vállalatok érintett munkavállalóinak a helyzetét lehetne így javítani. Így tudjuk elkerülni azokat az igényeket, amelyek esetleg nem kellően megalapozottak, vagy jóhiszeműek, nem tükrözik a helyes irányítási gyakorlatot. Nem zárhatjuk azt sem ki ma, hogy egyrészt több tagállam együtt is pályázhat, másrészt pedig, hogy tisztább formában tehessék ezt. A hatodik jelentésbe foglalt javaslat, hogy a globalizációs alkalmazkodási alap segítségével egyéni megközelítést tudjunk kidolgozni az elbocsátott dolgozók sorsának a jobbítása érdekében. Szeretnénk hatékonyan gondoskodni a szakmában való elhelyezkedésükről. Ez csak testre szabottan történhet. Ez az egyetlen működőképes megközelítés ennek lehet pozitív eredménye. A hetedik javaslat. A globalizációs alkalmazkodási alap új kompetenciák elsajátítását célozza az elbocsátott munkavállalók esetében, illetve az új munkakör betöltésére teszi őket képessé, és ez egy sürgős feladat, hiszen itt elbocsátottakról, munkanélküliekről van szó, és az egész életen végigvonuló tanulás, szakmai továbbképzés, átképzés egybevág ezzel. A cél, hogy a munkavállalók lehetőséget kapjanak egy új karrierre, számukra megfelelő háttérrel és körülmények között. A következő javaslatunk pedig már a vállalati társadalmi vállalásra mutat. Röviden összefoglalva a leépítéseket úgy kell végrehajtani, hogy a szerkezetváltást is szolgálja ez a folyamat. Tehát nem csak arról van szó, hogy segítjük a munkavállalónak a fejlődését egy más munkahelyhez való alkalmazkodását, hanem szeretnénk, hogyha a nagyvállalat nem is kényszerülne leépítésre. Aztán a kilencedik javaslat a rugalmasság bevezetése a beavatkozási kritériumokban. Meg kell mutatnunk, hogy az európai politikusok képesek megfelelően alkalmazkodni az egyre mélyülő, szélesedő válság kihívásaihoz. Úgy gondoljuk, hogy a szélesebb körülség, a hatékonyság, a fenntarthatóság a fő szempont, és közben még a régió kohézióját és a tagállamok közötti kohéziót is biztosítani kell. És végül a globalizációs alkalmazkodási alap beavatkozása természetesen nem helyettesíti, nem váltja ki a vállalatok társadalmi felelősségvállalását. Sem a tagállamok szociális jogalkotását nem korlátozza, mert vannak ennél szigorúbb, hatékonyabb eszközöket alkalmazó tagállamok, és vannak alacsonyabb szinten működő tagállamok is, de a cél az, hogy beépüljenek ezek a rendelkezések a nemzeti jogszabályokba a munkavállalók érdekében. Köszönöm. Elnök, köszönöm, el, köszönöm előadó asszony, megnyitom a vitát. Monsieur pardon. Euh, úr, nem, elnézést. Cornelissen asszony korábban már jelentkezett, még Hendel úr előtt. Úgyhogy Cornelissen asszony, és aztán Hendel úr. Okay, thank you, Mrs. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony a meghallgatáson néhány hete. Sokat hallhattunk a globalizációs alkalmazkodási alapról, ennek a működéséről, és a tagállamok tudomásul vehették, megismerhették az alapnak a működését. Nagyon szerencsésnek gondolom, hogy megvitattuk a foglalkoztatás politikai iránymutatásokat, és aztán most az alkalmazkodási alapra is sort kerítünk, mert ezek összefüggenek. És hogyha a 2020-as stratégiát és a foglalkoztatás politikai iránymutatásokat komolyan veszik a tagállamok, akkor befektetnek a szerkezetváltásba, a továbbképzésbe, átképzésbe és a gazdaságot úgy alakítják át, hogy ezek a nagy trendek a régi gazdaságból az új gazdaságba való átmenetet biztosítsák. Fontosnak gondolom, hogy az EU finanszírozási lehetőségek jelenlétét tudatosítsuk sürgősségi esetekben, rendkívüli esetekben. Nem tudom, hogy a Moren asszony javaslatának megfelelő külön pántlikázott összeg költségvetésbe emelése a megfelelő eljárás. Portes úr a Költségvetési Bizottság részéről mm, a megmondhatója annak, illetve ők tudják, hogy mik a lehetőségek. Talán a szakpolitikai koherenciáról is gondoskodnunk kell a többi szakpolitikával. Több esetben tapasztaltuk ezt már a különböző ügyekben, amelyek elő, előttünk szerepeltek. a foglalkoztatás, egy csomó más szakpolitika, például az iparpolitika, vagy a kereskedelem, akár az változás, vagy a regionális politika, a nemzetközi kereskedelmi politika következménye, függvénye. És az értékelésünkben arra is térjünk ki, hogy hogyan lehet arról gondoskodni, hogy nagyobb legyen a koherencia a az összefüggés az egyes szakpolitikák között az alap felhasználása során. A különböző lehetőségeket érdemes sorra venni. A globalizációs alkalmazkodási alap mm, alkalmazása tekintetében, illetve Írországban, amikor oda jutunk, megvitathatjuk ezt. Hendel úr, és aztán Blinkevics asszony. Elnök asszony, tisztelt kollég, kollégák! A jelentéssel kapcsolatosan azt hiszem, hogy ez összességében nagyon jól sikerült. Ennek ellenére néhány megjegyzéssel élnék olyan helyeket illetően, ahol a jelentésen még lehet javítani. Egyrésztről a globalizációs, globalizációs alap eszköz volt arra, hogy az érintett munkavállalók helyzetét javítsuk a múltban, hogyha egy adatvállalatot áthelyeztek máshová, vagy pedig nem bezártak a kísérő intézkedésekre is gondolni kell, illetve ezen alap használatának igénybevételére. A hármas pontra gondolok, ahol is felszólítják a tagállamokat, hogy a szociális partnereket is kapcsolják be ebbe a folyamatba. Nos, talán ezt a helyet még erősíteni lehet, amennyiben a bekapcsolást kötelezővé tesszük hiszen a múltban tapasztalatokat gyűjtöttünk arra vonatkozóan, hogy csak utólagos konzultációk voltak, amikor megvizsgáltuk, hogy a szociális partnereket nem kapcsolták be a valós lefolytatásában ennek a folyamatnak. Van egy másik dolog, ahol még erősebb hiányt érzek, talán sokan közülünk ismer, emlékeznek a legutóbbi ősz eseményeire, a globalizációs alap bevételére az írországi delcég által. Bizonyosan jó volt, hogy itt 15 millióval segíteni tudtunk ezen gyár során, de bezárta ezt az üzemet azzal a szendélyekkel, hogy Kínába helyezi át a termelést. Néhány nappal később a Dell cég azonban nem a Kínába érkezett meg, hanem Lengyelországba, ami bizonyosan jót tesz a foglalkoztatottaknak és a gazdaságnak Lengyelországban. De 8,40 milliót kapott egy másik európai támogatási alapból. Nos, ez számomra már a csalás fogalmát merítik ki, hiszen a Dell egyáltalán nem egy nehéz helyzetben lévő vállalat, hanem egy olyan vállalat, amely több mint 3 milliárd tiszta nyerességet könyvelhetett el a tavaly évben. Tehát jó lenne, hogy a feltételeket erősíteni lehetne, hogy az adó, adófizetők pénzével ilyen visszaéléseket ne lehessen elkövetni. Tehát a azon vállalatok vehessék ezeket az alapokat igénybe, amelyeknek valóban szükségük van erre, és hogyha csupán tiszta nyereség vágyból kerül sor a vállalat áthelyezésére, akkor az ilyen vállalatokat lehessen felelősségre vonni. Ez mostanáig hiányzik a jelentésből, és azt javasolnám, hogy ezen gondolkodjunk el hogy itt nem lehetne szigorúbb feltételeket bevezetni, és az ilyenfajta kérelmek vizsgálatát a feltételektől tehessük függővé. Nem Blinkevics Köszönöm. Blinkevics Ute asszony és Figeiredo asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen Morán Sártyi asszonynak a jó javaslatot, a jó munkát, szeretném uh, hangsúlyozni néhány gondolatát. Nálunk, Litvániában nagy szükség van az európai globalizációs alkalmazkodási alap finanszírozására, mert az építőipar, a ruhaipar erősen megsínlette a válságot, és Litvánia számára, tehát nem csak szükséges, hanem nagyon hasznos is az alkalmazkodási alap elérhetősége. Az egyik kollégámnak a kérdését szeretném tolmácsolni, aki azt szerette volna megtudni, hogy az ő tagállamának a szakemberei és a mi szakembereink közötti együttműködés, a párbeszéd hogyan alakulhat neki. A négyes pont például arról szól, hogy a tagállamok kicserélik egymás között a jó gyakorlatokat. Mert egyes tagállamok vagy nem tudták, hogy hogy lehet felhasználni az alapot, vagy azt sem tudták, hogy elérhető. Litvániában a nagyvállalatok alkalmazottaival mi beszéltünk erről, és amikor egy év, másfél év az átfutási idő, akkor azt kell mondjam, hogy ez túl hosszú, amire az alkalmazkodási alap eszközeit megkapják az emberek, addigra már nem tudja kifejteni a hatást. Ezért én kiemelném a kettes pontot, tehát valóban szükséges, hogy egyszerűsödjön az eljárás, és a, az igényeknek a vizsgálata, elbírálása is legyen gyorsabb. Máskülönben elveszítik az emberek a bizalmukat az Európai Unióban. Azt mondják, hogy ezek bürokraták itt, és csak tologatják a papírokat. Ezzel én azt is elmondtam, amit szerettem volna, és támogatom egyébként az alkalmazkodási alapról alkotott elképzeléseket Figueiredo asszony, és aztán Schröter asszony. Köszönöm, elnök asszony. Éppen eleget dolgoztunk a munkacsoportban az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal kapcsolatos kérdéseken, és különböző problémákat állapítottunk meg mennek során hogyan javítsuk ezen alap alkalmazását a különböző szempontokat illetően. Erről vitáztunk. Ami a legnagyobb aggodalommal ölt el, az, tölt el, az pontosan a társfinanszírozás problémája. Hiszen súlyos finanszírozási problémák léteznek, és sok helyen nem kérik az alap igénybevételét, mert 35%-os kötelező társfinanszírozási arány van előírva. Nos, tehát Láthatjuk, hogy vannak olyan kérelmek, amelyek jobb pénzügyi helyzetű tagállamokból érkeznek, viszont nincsenek olyan ö, kérelmek, amelyek ö, súlyos foglalkoztatási helyzetben és pénzügyi helyzetben lévő tagállamokból érkeznének. Ezzel a problémával foglalkozni kell amikor felülvizsgáljuk az alapot, akkor ezek azok a központi problémák, amelyeket meg kell oldanunk. Ezzel kapcsolatban módosítót kell benyújtanunk. Az alap létrehozásakor ragaszkodtunk ahhoz, hogy csupán 20% legyen a társfinanszírozás aránya, 80% legyen a közösségi támogatás. A kezdeti száz, ö, szakaszban 50-50% volt, és aztán a bizottság átmenetileg felülvizsgálta ezt a szintet, és 60%-ot állapított meg, de azt hiszem, hogy az akkor most figyelembe kell vennünk ezt a központi kérdést. Aztán vannak még más fontos kérdések is amelyekkel kapcsolatban egyetértek, így például a jobb tájékoztatás, a bevált gyakorlatok terjesztése, a multinacionális vállalatok kiszervezésének, áthelyezésének problémája, hiszen gyakran mindezt csak a profit szerzés érdekében teszik, és egyébként nem lenne erre szükség. Nos, erről már más kollégák szóltak. Sok pontot kell tehát megoldani. Madame Schröter. Schröter asszony, tessék. Äh, Nos, a technikai ö, kérdésekkel foglalkozók jobban kiismerik magukat a pénzügyeket illetően. Én nagyon sok kérdést fogalmaztam meg, azt illetően, hogy ez egy állandó költségvetési sor legyen? Mert véleményem szerint ez nem lehetséges minden további nélkül, éppen ezért kérdésem a bizottsághoz, hogy önök úgy vélik -e, hogy ez lehetséges. Két ok van, ami miatt ez nem lehetséges technikai ok okokból. Ez azért nehéz, mert a, ez a jogalaphoz tartozik, tehát kérdés az, hogy hiányzik a jogalap, kérdés, hogy hogyan lehetne ezt létrehozni, és politikai okból úgy látjuk, hogy ennek nincs esélye, mert aki ismeri a tanács pénzügyeit, az tudja, hogy viszonylag csekély az, hogy ezt a lehetőséget létrehozzuk. Van egy gyakorlati javaslatom ebben az irányban. Azt hiszem, hogy a létező eszközöket kellene használni, mint például az Európai Szociális Alapot, és aztán megnézni, hogy a tanácson belül mi a helyzet az ESF szerkez, e szerkezetével, és a strukturális alapoknál is ö, újdonság, hogy együtt döntés van, tehát itt a pénzügyi tervtől eltérően a tanács alapvetően a Lisszaboni szerződés következtében kevesebb hatalommal rendelkezik együtt döntésünk van. Tudom, hogy ez merész, ez az elképzelés, mert hogy tudjuk ez, hogy ezek a csomagok összetartoznak, de tárgyalási tapasztalatom a struktúrás alapok tárgyában azt mutatja, hogy ezen a területen több lehetőségünk lesz. Azt hiszem, hogy ez megy, és a tagállamok pedig azt mondhatják, hogy nagyobb a rugalmasság, ez a javukra szolgál. Ez az európai rendszert vonná kétségbe, és a tagállamoknak adna hatalmat és lehetőségeket. Ez talán kevésbé vonzó, mint ahogyan ezt barozó elképzelte, de gyakorlati szempontból az érintettek javára szolgálna. Ez tehát a gyakorlati javaslatom. Említették, hogy időre van szükség, mert európai eljárásról van szó, és elég sok időt vesz mindez igénybe, és éppen a javaslatom révén takaríthatnánk meg időt. Megnézzük, hogy mit lehet csinálni az ESZA szabályozásával. Nekem számos elképzelésem van e tekintetben, hogy hogyan lehetne a rugalmasságot növelni. Azt hiszem, hogy ezen el kellene gondolkodnunk, hogy ezt ilyen módon építsük fel, és Morán asszony elképzelését így módon működőképessé lehetne tenni, de érdeklődve várom, hogy mit mond a bizottság ezzel kapcsolatban. Oh, Igen, úgy értelmezem a helyzetet, hogy előadó asszony, Sötter asszony részéről sok módosító javaslatot kap majd. Az alapképviselője, igazgatója is itt van, őt meg fogjuk majd hallgatni. És aztán, mivel megszólították őt a költségvetés ügyében, erre is kérem, hogy reagáljon majd. Aztán, hogy hogyan lehet még erősíteni a e, jelentést a szociális partnerek részvétele, bevonása, ugyancsak egy olyan kérdés, amit meg lehet ismét vizsgálni. Mert itt a támogatásoknak az igénybevétele kritikus kérdésként merül fel. És ide kell érteni a szociális párbeszédet is, amely nem használt a minőségnek, és a hatékonyságnak az eljárás rendben. Aztán a koherencia a következő kérdés amit elhangzott a bizottság irányába, és a bizottságot kellene megszólítani, hogy kollégiumként testületileg álljon ki emellett, és ne jelenítsen meg ellentmondó nézeteket végül is az illetékes biztos vegye kézbe a dolgokat, és számolja fel az ellentmondásokat az alapműködése körül. Aztán a harmadik pedig a tagállamok közötti egyenlőtlenségeknek a megszüntetése, a tagállamon belüli egyenlőtlenségek felszámolása. Itt nem szabad radikális megközelítést alkalmazni, mert ahogy Litvániától is hallhattuk, nagyon hasznos ez az alap, de végül is az érdek úgy merül fel a tagállamokban, hogy egyrészt legyenek képesek igénybe venni a lehetőségeket, a, az alapnak az eszközeit vehessék igénybe a munkavállalók érdekében, és nem feltétlenül az adott tagállam átfogó érdekében felmerülnek különböző nehézségek az alapműködése terén. Nekem úgy tűnik, hogy ezeket meg kéne közelebbről vizsgálni. És tudom persze, nem olyan régen módosították az erre vonatkozó irányelvet. De minden esetre ez egy folyamatban lévő munka, egy fejlődési folyamat. És előadó asszony, illetve Miguel Portes kitérhetnének arra, hogy a az alapfelhasználása hogyan fokozható, fejleszthető. Várász urat kérdezem, hogy Jörgensen úr után vagy előtte szeretne szólni? Akkor megadom önnek a szót. Még szíle, prezident. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, Nagyon rövid leszek. A javaslatok és elképzelések, amelyeket a jelentéstevő Sertyi asszony benyújtott. A vita irányvonalát követik, amely vitára két utolsó alkalommal került sor. Tehát nagy vonalakban ezek a javaslatok már benne vannak a végleges jelentésben, vagy benne lesznek. Tehát köszönetet mondok Sertjé kollégának, a remek kiinduló pontért ez a munkához, amelyet szolgáltatott nekünk. Néhány megjegyzés. Felmerült a kérdés, hogy talán a legjobb megoldás az lenne, hogy az európai globalizációs alapot a költségvetésbe helyezzük. Vélemény, véleményem szerint ez lenne a legjobb megoldás a jövő szempontjából, de egyetértek az elhangzott megjegyzésekkel is, melyek szerint a tanács szintjén nincsenek meg a politikai feltételei annak, hogy ezt az eredményt elérjük. Azt hiszem, hogy a javaslat, amin dolgoznunk kell, ez sokkal inkább az eljárás egyszerűsítésére kell, hogy irányuljon a jelenlegi jogi keretben. 2013-ig. Ez az Európai Parlament kifejezett álláspontja annak érdekében, hogy biztosítani lehessen, hogy az Európai Globalizációs Alap egy közönséges, szokásos alappá váljon 2013-tól kezdődően. Ez egy politikai küzdelem, amelyet a parlamentnek véleményem szerint le kell folytatnia. Politikai jelzéseket kell küldenünk annak érdekében, hogy a legnagyobb szociális probléma Európában, azaz a kollektív elbocsátások kérdése megoldódjék. Egyetértek a javaslatok nagy részével a finanszírozás problémáját illetően például, vagy a gazdagabb és kevésbé gazdag régiók közötti különbség problémájával az EU-n belül, vagy azzal, hogy a szociális partnerek visszvitelét a folyamatban kötelezővé tegyük, amennyiben tömeges elbocsátásra kerül sor. És van egy eset, amivel kapcsolatban kérdést szeretnék feltenni. Azzal kapcsolatban, mint Andal kolléga is elmondott. Hogyan lehet megoldani az olyan problémákat, amiket például a Dell vállalat esetében láthattunk? A szakbizottságunk és a költségvetési szakbizottság is foglalkozott ezzel az esettel. Valamennyien egy csapda, csapdába sétáltunk be hiszen a vállalat tömeges elbocsátást hang, hajtott végre, és mi nem mondhatunk nemet ezen kérelemre, noha a vállalat aztán a székhelyét a belső piacon belül helyezte, ami elfogadhatatlan de kimondhatjuk, az, ez az alap nem alkalmazható olyan vállalatok esetében, amelyek a belső piacon belül helyezik át a székhelyüket. De ezt nem tetjük meg, ezt a feltételt nem vezethetjük be. Azt hiszem, hogy egy másik ö, jelentést kellene majd elkészítenünk, amely meghatározza a feltételeket és az árat, hogyha egy multinacionális vállalat a belső piacon belül kívánja áthelyezni a székelyét. Tehát meg kell határoznunk, hogy ez mennyibe kerül a multinacionális vállalatnak, hogyha ö, ilyen esetben tömeges elbocsájtást kíván végrehajtani. Annak érdekében csupán, hogy a profitját növelje. De az biztos, hogy nem jelenthetjük ki, hogy ennek az árát az elbocsájtott munkavállalóknak kell megfizetniük. Ez tehát egy kérdés, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani. Én ezen jelentős keretein belül nem találok erre választ, választ sajnos nincsenek fő válaszom. Köszönöm szépen, most megadom a szót az alapigazgatójának, Jörgensen úrnak, utána pedig az előadóasszonynak, tehát igazgató úr. Thank you. Köszönöm, köszönöm elnök És köszönöm a jelentést is, amelyet a tanulmányoztunk. Ez számos rendkívül hasznos megállapítást tartalmaz, amelyek tisztázó jellegűek és amennyiben én látom jól, el lehet mondani, hogy ezek elfogadását nem látja problémásnak a bizottság. Úgy gondolom fontos <clears throat> megjegyezni, mint ahogy az előadó meg is teszi, hogy a vállalatok nem kapnak EGF finanszírozást. A cégek nem kapnak európai globalizációs kiigazítási alapot Írországban, máshol sem, hanem ebből a tömegesen elbocsátottakat támogatjuk. Másodszorban a Dell esetében nem volt ilyen elosztási próbálkozás. Megnéztük a termelés módszereit, a termékek típusát, amit a Dell Írországban, illetve Lengyelországban <clears throat> folytatott, és nem exportálták az elbocsátásokat a két ország között, ahogyan arra egyesek tévesen következtetnek. Szeretném elmondani a költségvetési rovat vonatkozásában zajló vitával kapcsolatban, hogy a globalizációs alapnak saját költségvetési sora lesz a soron következő pénzügyi keretben, a jelenlegiben természetesen nincs még politikailag ez nem jöhet szóba, és időzítés szempontjából sem volna lehetőségünk arra, hogy a vonatkozó jogszabályt ennyi idő alatt elfogadjuk. Tehát az az elgondolás, amelyet a jelentéstevő a az anyagban megvitat, az, hogy a következő pénzügyi keret vonatkozásában javasolható, hogy az adott következő pénzügyi kereten belül az alapnak külön költségvetési sora legyen. <clears throat> Mint egy három héttel ezelőtt David Gutenhoff olyan kijelentést tett, hogy a soron következő pénzügyi keret vonatkozásában készen áll ilyen javaslat beterjesztésére, és természetesen ez először a bizottságban, majd a költségvetési hatóságok, illetve a tanács és a parlament részéről megvitatandó kérdés lenne. Igen, fontos felvetés, hogy a továbbiakban is egyszerűsíthetjük és hatékonyabbá tehetjük a meglévő eljárásokat, és a bizottságban ezt házon belül el is végeztük már. Két eljárásból egységes eljárást kovácsoltunk, és így 22 napot sikerült nyernünk, tehát ennyivel csökkentettük az átfutási időket. Most a következő lépést tesszük vizsgálat tárgyává, és ez a pénzügyi döntéseket, illetve a kifizetéseket a tagállamok számára lerövidítené. Mindedig csak nem 55 napba telt a tényleges kifizetés teljesítése, a pénz folyósítása, amikor azt jóvá hagyta a költségvetési hatóság. Most ezt az időtartamot sikerült két hétre, 14 napra csökkentenünk. Tehát egy hónapot, vagy annál is többet sikerült nyernünk a folyamat egyszerűsítésével, és ugyancsak felülvizsgáljuk a saját házon belüli eljárásainkat, annak feltárására, hogy vannak-e további tartalékaink az egyszerűsítés irányába esetleg több nyelven dolgozva, hogy ne kelljen várnunk a fordítások elkészültére, hogy valami ilyen módon fel tudjuk-e gyorsítani a saját ügyvitelünket. Biztosan nem lesz ez egyszerű, és hogyha egy új alap jön létre, eh, ahogyan például a strukturális alapokkal kapcsolatos döntések születnek, eh, úgy látjuk, hogy ott már nem tudjuk tovább csökkenteni azokat a technikai lépéseket, amelyekre szükség van eh, eh, az EGF költségvetési helyzetére való tekintettel. Ugyancsak szeretném elmondani, hogy az EGF-fel kapcsolatos valamennyi döntést a kollégium hozza, a bizottság összességében, kollektív testületként, tehát az Európai Bizottság valamennyi tagjának módja van arra, hogy az egyes eseteket megvizsgálja, és gondoskodjon arról, hogy ezek elbírálása a saját portfóliójájuk területével összhangban történik. Ez biztosítja azt, hogy a szakpolitikák koherenciája érvényre jusson, egyfajta egyeztetés zajlik a kabinetek között, és a döntést valamennyi biztos lét, részvételével hozzák meg. Van egy olyan téma, amelyre szeretnék rávilágítani az előadói javaslatok közül. Ez pedig a beavatkozási kritériumok rugalmasságára vonatkozik, nevezetesen a határokon át nyúló, illetve több tagállam által történő pályázatok esetén. Itt eh, fel kell mérnünk ennek lehetőségét, hogy eh, a referencia időszakot és a paramétereket eh, más elbírálással eh, értékeljük. A szóba jöhető méretadatok, az elbocsátások mértéke és hasonló paraméterek egységes kezelése szükséges, és amikor a rendeletet felülvizsgáljuk, akkor keríthetünk sort lehetőségek megvizsgálására, anélkül ugyanis nem módosíthatjuk a rendeletet. Világos, hogy a jelenlegi rendelet amely a tavaly eh, bevezetett eh, eh, módosításokat illeti 2011, más szóval rendezvú létre közöttünk 2011-ben, amikor dönthetünk arról, hogy hagyjuk-e, hogy a derogációk kifussanak, vagy pedig ezeket fenntartjuk, miután adott esetben azt kell megállapítanunk, hogy nem sikerült még kilábalnunk a válságból. Ez azonban politikai kérdést vet föl, hogy tudnélik eh, teljes körű egy éven belül elhatározott eh, felülvizsgálatra határozzuk -e el magunkat, vagy pedig az EGF rendeletet a strukturális alappal igyekszünk összhangba hozni. És eh, őszintén szólva erre a kérdésre ma nem tudok válaszolni, hiszen az ezzel kapcsolatos döntés a helyzet alakulásának függvénye. Köszönöm. Az Európai Parlament javaslata hasznos lehet e tekintetben. Előadó asszony. Köszönöm, elnök asszony. Mindenkinek köszönöm a kollégák közül a hozzászólást, és a... köszönöm a bizottságnak az elhangzottakat. Természetesen a Költségvetési Bizottságra bízom, hogy elemezzék konkrétan ennek a költségvetési szervezési vonatkozásait. De szeretnénk, hogyha a következő pénzügyi keret hatályba lépésétől ez már így működhetne. A munkacsoport nyomon követte ennek a vállalkozásnak a sorsát, és a FEM vagyis a, <clears throat> az EGA felhasználása, az mindig a munkavállalók érdekét kell, hogy szolgálja. És hogy Lengyelországban megnyílik egy üzem, a hordozható számítógépeknek a gyártása, ez egy fontos tevékenység a piac szempontjából értékes tevékenység. És Írországból kivonult a gyártó, mondván, hogy a irodai számítógépeknek a felhasználása visszaszorulóban van, ellenben Lengyelországban üzemet létesítettek, mondván, hogy a hordozható gépek piaca feljövőben van azért én úgy gondolom, hogy felfedezhető itt összefüggés a két lépés között. Cornelissen asszony szavaira visszatérve, egy kis parlamenti delegáció, illetve az EGA munkacsoportja éppen Írországban vizsgálja majd meg a hétvégén, hogy mi történt pontosan, hogyan alkalmazták az alapnak az eszközeit, és hogy ez hogyan szolgálta az elbocsátott dolgozóknak a munkaerőpiaci alkalmazkodását. Meg fogjuk hallgatni majd a cégvezetést, az ország életékes vezetőit és a munkavállalói képviselőket is. Annyit mondhatok erre, hogy a globalizációs alkalmazkodási alapnak a felhasználását érték bizonyos kritikák, és elhangzott, hogy nem minden esetben történt szabályszerűen a felhasználás. Feljegyeztem a jó gyakorlatok cseréjére vonatkozó javaslatot a, a tagállamok körében, ahogyan a kollégák ezt említették feljegyeztem továbbá Figyeljredó asszony észrevételét a nemzeti társfinanszírozás, illetve százalékok ügyében, amelyeket egyébként felülvizsgáltunk a parlamenti munka nyomán. És ez egy fontos hatékonyság növelő intézkedés volt azt szeretnénk, hogyha a szociális párbeszéd a vállalatokon belül folyhatna, alakulhatna ki, és nem csak a Dell-nél, hanem más vállalatoknál is, mert ez hatékonyabb, és érdemes ezt a kérdést még egyszer megvizsgálni. Tekintetbe véve az elhangzottakat, amelyek közül sokat feljegyeztem, a következő napok során majd visszatérek az egyes ügyekre, megnézzük, hogy mit lehet beépíteni, hogyan erősíthető még tovább a jelentés szövege. Tehát a rendelkezésükre állok, és egy szűk hetünk van, csak néhány napunk, hogy a kiegészítő pontok, észrevételek beépülhessenek. Mert hát a lehető legnagyobb hatékonysággal kell dolgozni, hiszen Európa érdekében a munkavállalókért dolgozunk. Elnök, köszönöm. Június 8-12 óra az előterjesztési határidő, és június 24-én jön a szavazás. A Költségvetési Bizottság pedig július 14-én nyilatkozik ebben az ügyben. És eh, ezennel lezárjuk ezt a napirendi pontot, a 14-esre lépünk tovább. Előzetesen jelezném, hogy Jezlovjecka asszony, a kollégánk szívinfarktust kapott, miközben a kínai delegáció keretében Kínában járt, tehát a szolidaritásunkról szeretnénk őt biztosítani, és a mielőbbi előbbi felépülését kívánjuk. Fontosnak tartottam ezt elmondani. Személy szerint is együtt érzek vele. Tehát lépjünk tovább a 14-es pontra a parlament álláspontja tanács által módosított 2011-es évi költségvetési tervezetről hármas szakasz bizottság. Ez a saját véleménytervezetünk. Vizsgáljuk meg, vitassuk meg. A korábbiakat tekintetbe véve jelentősen átalakult a környezet a Lisszaboni szerződés közben hatályba lépett ugyanis. És egy olvasatban szeretnénk lebonyolítani ezt az eljárást. Az Egyeztetési Bizottság feladata, hogy összehangolja az álláspontokat. A prioritásaink szerepelnek az anyagban, és a koordinátorokkal együtt öt kiemelt célkitűzést azonosítottunk be a 2011-es költségvetés szempontjából. Ez az öt, a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem, aztán a munkanélküli munkavállalók szakképzése, a tanácssal és a bizottsággal való megállapodást követően a progress, programnak a végrehajtása és a szocialista internacionálé munkájának a figyelembe véve, vétele, és a férfi-női egyenlőség európai költségvetésbe való beépítése. A 2011-es költségvetés a bizottság által előterjesztett tervezete kapcsán bizonyos pontokat szeretnénk csak hangsúlyozni a gazdaságélénkítés az egyik ilyen, aztán a fiatalokba való befektetés, az infrastruktúra fejlesztése, a holnap infrastruktúrája. És egyetértve a koordinátorokkal is, idénre azt támogattuk, hogy kettő pilot projekt, kísérleti projekt kerüljön támogatásra. A bizottság egy kettőjét terjesztett elő. Az első európai munkahely a fiatalok számára, tehát a pályakezdőknek az elhelyezkedését segíti az egyik kísérleti projekt, a másik pedig a munkahelyi biztonság és jó közérzet az idősebb munkavállalók körében e címet viseli. A két új kísérleti projekt mellett a régi, már futó projektek támogatását is javasoljuk, amelyeket az évek során kidolgoztak és végrehajtott végrehajtottak a bizottságunk javaslatára. Három pontot határoztunk meg itt fontosként. És remélem, hogy a szakbizottság egyetért majd ezzel. Először is 500 millió euró került be a globalizációs alkalmazkodási alap keretébe, és ezt mi üdvözlendőnek tartjuk. Aztán az európai szakképzés rendszerét szeretnénk erősíteni a 2020-as stratégia keretében. A harmadik pont pedig az ágazati kapcsolatok és szociális párbeszédnek a háttere veszélybe került, ezt meg kell erősíteni. mindaz, ami csorbítja a szociális párbeszédnek a színvonalát, a minőségét, az kerülendő. Hiszen ez az egyik olyan komoly eszköz, fegyver, amely a kezünkben van, hogy a szociális modellünket érvényre tud, juttathassuk, és a frakciónk ezt nagyon fontosnak tartja. a Lisszaboni keretek között első észben kerül majd a költségvetés felülvizsgálatára, illetve tervezésére sor, és a koordinátorok egyetértésére is szükség lesz ahhoz, hogy ezek a prioritások érvényesülhessenek, és hogy a pilotprojekteket támogassák. Meg is történt egy első körös levélváltás, erről mindenki tud megpróbálom a hölgy nevét helyesen ejteni. Jed, Jedrieska asszony volt a címzetje ennek a levélnek a Költségvetési Bizottság részéről. És ez a levél emlékeztet a fő elemekre, amelyekről egyeztettünk a koordinátorokkal. Ennyit szerettem volna ismertetőként elmondani, és most várom az észrevételeket, véleményeket a, a véleménytervezet ügyében. Monsieur Szerkász. Szerkász úr, tessék. Muy breve, señora presidenta, es solo para... Nagyon röviden, elnök asszony. A fő pontok, amelyeket megvizsgáltunk a koordinátorokkal, valóban szerepelnek itt. A Lisszaboni szerződést követően meghatároztunk egy folyamatot, egy menetet, amelyet most meg kell szilárdítanunk. Ez egy első fellépés, ez a vélemény, és aztán ebbe az irányba fogunk haladni. A három koordinátor által elért kompromisszum valamennyi szerepel itt. Köszönöm. Kíván-e más hozzászólni? Lambert asszony. Mindenki egyetért? Úgy tűnik, hogy a munka során többé-kevésbé mindenkit sikerült bevonnunk, tehát így Shakespeare nyelvén szólva nagyon szoftak voltunk, mindenkire tekintettel tudtunk lenni. És a bizottság részéről úgy látom, hogy van egy észrevétel. Köszönjük szépen a bizottság részéről a véleménytervezetet, és a két pilot projektet támogatja a bizottság. Annyit szerettem volna kiegészítésképpen elmondani, hogy a szociális párbeszédet fontosnak tartjuk. A stagnálás talán annak köszönhető, hogy a mikrofinanszírozás, illetve a költségvetési rovatoknak az összeegyeztetése még nem volt tökéletes, de a jövőben támogatjuk ezeket az erőfeszítéseket. Elnök, akkor tehát úgy járunk el, hogy a szociális párbeszédet támogató rovatok álljanak a rendelkezésünkre, és a parlament arra törekszik, hogy ezeket erősítsük. Bastos asszony a költségvetés ügyében, vagy más árnyék előadói minőségben szeretné hozzászólni? Nem? Akkor lezárom ezt a témát. És a szavazásra Ja, nem. Először a határidőt mondom a módosításokhoz. Június 29-12 óra, aztán július 14-én megvitatjuk a módosításokat, és szeptember 13-án fogadhatjuk őket el a tanácsi tárgyalások után július 15-16-án a tanács a csúcs keretében meg fogja vitatni a költségvetést. Maradt még a 15. napi rendi pontunk. Ilda Figueiredo asszony az előadó. A módosításokat kérem, hogy mutassa be nekünk a saját kezdeményezésű jelentést kapcsán a minimáljövedelem szerepe Európában, a szegénység elleni küzdelem és a befogadó társadalom előmozdítása. Átadom asszonynak a szót. Obrigada, signore presidente. Köszönöm, elnök asszony. És köszönetet mondok a kollégáknak, akik benyújtották ezeket a módosítókat. Ez azt mutatja, hogy aggasztja őket a szegénység és a szociális kirekesztés súlyosbodása az Európai Unióban. Egyetértenek tehát azzal a célkitűzéssel, hogy túllépjünk a jó szendékú nyilatkozatokon. Különösen a szegénység elleni küzdelem európai évében. Ez a nagyszámú módosító azt mutatja, hogy különböző politikai frakciók, különböző országok egyaránt aggodalmukat fejezik ki ezekkel a jelenségekkel kapcsolatban. Abban mindannyian egyetértenek, hogy világosabb javaslatra van szükség a minimum jövedelem tárgyában. Én ma délőtt már szóltam erről Mindenek előtt két vagy három dolgot kell előzetesen tisztáznunk. Ez a jelentéssel az a szándékunk, hogy gyakorlati módon hozzájáruljunk a szegénység súlyos problémájának megoldásához. De nem tudjuk az egész problémát megoldani, hiszen tudjuk, hogy a szegénységnek különböző okai vannak, ahogyan ezt a jelentés is megemlíti többek között. Itt van a munkavállalókat nyújt, sújtó szegénység, ez a szem növekszik, nem is ismétlem azt, amit már korábban elmondtam e tekintetben. Szót ejtünk a munkanélküliség problémájáról is. A munkanélkül maradt munkavállalók egyre növekvő számáról, akik nem részesülnek munkanélküli segélyben. Aztán itt van az idősek problémája, akiknek nagyon alacsony a nyugdíjuk, valamint a gyermekeket sújtó szegés, szegénység problémája, aminek oka az, hogy a család a jövedelme nagyon alacsony. Tehát a szegénység egyre erősödött, mert egyre nehezebb a hozzáférés nem csupán a munkához, hanem az alacsony jövedelműek például az alapvető szociális szolgáltatásokhoz sem férnek hozzá, mint például az oktatás, a megfelelő lakhatás, egészségügy és mindez hozzájárul még a hajléktalanok növekvő száma. Nem akarunk minden problémára megoldást találni ebben a jelentésben. A célunk az, hogy egy garantált minimum jövedelmet határozzunk meg, nem pedig minimálbért. Ez a javaslat meglehetősen szerény, de sokkal szélesebb kontextusba illeszkedik. Tehát szembe kell néznünk a szegénység ezen súlyos problémájával, úgyhogy az okokat vizsgáljuk meg. Hiszen emlékezzünk arra, hogy jelenleg nagyon magas a munkanélküliségi arány. A foglalkoztatás nem az egyedüli válasz, hiszen vannak olyan személyek, akik nem képesek dolgozni, vagy ott vannak az idősek, vagy a gyermekek, vagy a fogyatékossággal élők. Tehát valamennyi szempontot figyelembe kell vennünk, és mindenkinek garantálni kell a minimum jövedelmet, amely lehetővé teszi, hogy emberi körülmények között éljen. Itt van tehát a minimum jövedelem problémája, és el kell mondanom e tekintetben, hogy itt nem egységes minimum jövedelem megállapítása cél, egész Európában. Itt egy homogén elven megállapított minimumjövedelem kialakítása a cél, amely ahhoz kapcsolódik, hogy mindenkinek lehetővé tegyük az emberhez méltó életet. Tehát meg kell találnunk egy számítási módszert minden egyes tagállam jellemzőinek figyelembevételével. Elhangzott néhány javaslat a e tekintetben, amelyek alapján egy keret irányelvet lehet majd kidolgozni, amelyet majd az Európai Bizottságnak kell benyújtania. Néhány elv képezi ennek alapját. Egy, ezek közül az egyik az, hogy a minimum jövedelem az adott tagállam átlag ö, jövedelmének 60 et kell, hogy kitegye. Ez természetesen azt eredményezi, hogy különböző minimum jövedelmeket határoznak majd meg az egyes tagállamokban, de a számítási módszer egységes. És természetesen egyes vitákat el kell mélyítenünk, így például a szegénység csökkentésének célkitűzésével kapcsolatban. Amit az Európai Bizottság az Európa 2020-as stratégia keretében tesz, az túlságosan kevés a szegénység leküzdését illetően. Ne is beszélünk arról, hogy mit is javasoltunk tíz évvel ezelőtt a Lisszaboni stratégia keretében. Én tehát érek néhány javaslattal. Egyrésztről meg kell néznünk, hogy milyen lehetséges kompromisszumokat tudunk találni. Hiszen lehetséges a kompromisszum. A javaslatok nagy része a 187 módosító nagy része re szolgál a támogatásomra, tehát elmondhatom, hogy ezekkel nagy vonalakban egyetértek. Ezen módosítók nagy részével egyetértek, de nagyon sok az ismétlés a módosítókban. Sok javaslat, sok módosító irányul ugyanarra a bekezdésre. Azt hiszem, hogy legalább 12 kompromisszumos módosító kidolgozására nyílik lehetőség, Például az egyes bekezdést illetően, ahol, amire számos módosító vonatkozik, ugyanez igaz a kettes bekezdésre, ahol szintén rengeteg módosítót nyújtottak be. A módosítók nagy része ugyanabba az irányba mutat. persze nem uralkodhat általános egyetértés, hiszen van néhány módosító, amely eltér a többitől, de a legtöbb módosító ugyanazt a dolgot kéri. Tehát itt lehetséges az egyetértés. Ugyanez érvényes a hármas bekezdésre, ahol szintén rengeteg sok módosítót nyújtottak be. Ugyanez mondható el a négyes bekezdésről. Számos módosítóval, vagy az ötösről. Hatos, hetes. És ami a preambulum bekezdést illeti, azt hiszem, hogy itt is négy kompromisszumos tudok dolgozni. Az egyik a G preambulum bekezdésre vonatkozik, a másik a, az L-re, a harmadik a kára, a negyedik pedig az M preambulum bekezdésre. Ami a jelentés eddigi eredeti tartalmát illeti, szerintem ez a különböző frakciók közötti kompromisszum alapját képezheti. Nagyon sok új módosító is érkezett, ezek közül egyesek ugyanabba az irányba mutatnak, vagy kiegészítő jellegűek. Még nem volt alkalmam arra, hogy megnézzem, hogy ezek körében is lehetséges a kompromisszumokat kidolgozni. Egy találkozó alkalmával, amelyen néhány képviselő vett részt. Nem mindenki. Nos, ezen az ülésen már beszéltünk erről a kérdéskörről, és azt hiszem, hogy a jövő héten már elküldhetem önöknek a kompromisszumokra vonatkozó első javaslatomat. Strasbourgban, Strasbourgban 16-án talán tarthatnánk egy ülést ezekkel a módosítókkal kapcsolatosan, az árnyékjelentéstevők részvételével. 16-át mondtam tehát. Nem csupán ezen kompromisszumos módosítók alapján, amelyekről az imént szót ejtettem, hanem azzal a célra is tartanánk ezt az ülést, hogy megvizsgáljuk, hogy az új módosítók ügyében, amiket benyújtottak, lehet-e további kompromisszumos módosítókat kidolgozni annak érdekében, hogy az ismétléseket el tudjuk kerülni. Mert, ahogyan mondtam, nagyon sok az ismétlés. A módosítók közül nagyon sokkal egyetértek, ezek közül sok nagyon közel áll egymáshoz, éppen ezért itt lehetőség nyílik kompromisszumok alkotására. Persze, ahol nem lesz lehetőség ilyenre, akkor azokról majd júniusban szavazunk a szakbizottság ülésen, és a többség fog dönteni ezekről. Nos, ezek a központi kérdések, amelyekkel kapcsolatban megoldást találhatunk. Három-négy elképzelés van előttünk egyrésztről, legyen-e egy keretirányelv számos javaslattal. Több képviselő ilyen irányban nyújtott be módosítót, és itt én kompromisszus módosítót fogok kidolgozni, aztán meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Ugyanez érvényes a szegénység csökkentésének célkitűzésére. Hasonlóképpen más területeken is ugyanez a helyzet, amelyek a prioritásokat érintik, amelyekkel számot kell vetnünk ezen szakpolitika keretében, valamint a kritériumokat, amelyeket figyelembe kell vennünk ebben a tárgykörben. Nem adok részletes választ minden egyes módosítóra, hiszen 187 módosító túl sok, de önök már valószínűleg megértették. Én abszolút kész vagyok ezekről tárgyalni. Hogy a javaslataikat beépítsem a jelentésem szövegébe, annak érdekében, hogy javítsam azt. És ahogy elmondtam, a módosítók nagy részével egyetértek. Merci beaucoup, Madame Karima Deli. Köszönöm szépen, Karima Deli. És aztán Philip Garden. Köszönöm, elnök asszony. Figueredo asszony, elnézést, hogy nem tudtam részt venni a tegnapi ülésen. Ez csak félreértés eredménye volt. Gratulálok a munkához, és én több dolgot hangsúlyoznék. Először is ma ez a munka, illetve a munkából származó jövedelem nem jelent védelmet a szegénység ellen. Erre emlékeztetnünk kell. Aztán a válság idején az automatikus stabilizációs eh, elemek a rendszerben fontos szerepet töltenek be a szegénység veszélyének a csökkentésében. De a tagállamok között nagyon komoly különbségek vannak. És a szegénység, a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem a Lisszaboni stratégia keretében teljes kudarcot vallott, nem tudtuk felszámolni a szegénységet. És történelmi felelősségünk van ezen a területen. Az ENSZ ezredfordulós célkitűzéseit végre kellene hajtanunk. Tehát köszönöm az előadó asszonynak a rengeteg munkát, és a kompromisszumos megfogalmazások is erre mutatnak három olyan fő irányt szeretnék megjelölni, ami nagyon lényeges a jövőre nézve. Az egyik a fiatalok előtérbe helyezésen, akik a válság elsődleges áldozatai, és sokszor diszkrimináció is sújtja őket különböző szociális jogosultságok terén, például Franciaországban. Nálunk az úgynevezett aktív szolidaritási bevétel a 25 éves alatti korosztályt sújtja elsősorban, mert különböző előírások vannak, két és fél évnyi munka, és egy százaléknál kisebb az erre jogosultaknak az aránya ebben a korosztályban. És aztán több módosító indítvány különös figyelmet szentel a hajléktalanság elleni küzdelemnek, és erre is fel kell hívni a figyelmet javítani kell a hozzáférést a szociális jóléti szolgáltatásokhoz azoknak, akik a társadalom peremére szorultak és a legrászorultabbak. Aztán a minimál jövedelemnek a rögzítése az a szegénységi küszöböt figyelembe kell, hogy vegye, és arra kell törekedni, hogy megfelelő eszközök állnak a rendelkezésére mindenkinek arra, hogy a szegénységből ki tudjon lábalni. Tehát a minimál jövedelem az mindenkinek alapjoga, nem szabad diszkriminatívan alkalmazni a romák esetében sem. Köszönöm. Köszönöm Frederik Darden és Elizabeth Lin. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. a frakcióm nevében, a szocialista frakció nevében szeretnék gratulálni önnek az elvégzett munkához. Sok módosító indítványt terjesztettünk elő, ezek között több érdekes is van, ami bonyolítja majd előadó asszony munkáját, életét, de más módosító indítványok pedig kiegészítő jellegűek, amelyek például a zöld frakció részéről, és természetesen a szocialista frakció részéről is a szövegnek a jobb átételét szolgálják. Vagy a, a GUE módosítóira is felhívnám a figyelmet, az előadó asszony saját módosítóira is, és fontos, hogy igyekszünk kompromisszumot kötni ezekben a témákban. A társadalmi befogadás, a szegénység elleni küzdelem témaköre kiemelendő, és ez hatja át a jelentésnek és a módosításoknak is az egészét. A hangsúlya a szegénység elleni küzdelemre esik. Zárójelben szeretném elmondani, anekdotikusan szinte a következőt, hogy néha nyelvi, fordítási jelleget öltenek ezek a finomítások. Oda kell arra figyelni, hogy a kompromisszumok keretében ezeket az elemeket is helyükre tegyük, hogy az értelmezést egyértelművé tegyük. Azt gondoljuk, a lényeget tekintve a, a frakciónk részéről, hogy van arra lehetőség, hogy egy irányelvet kérjünk a bizottságtól. Egy keretirányelvet. Egy minimál jövedelem meghatározásával. Egyetértek önnel abban, hogy egységes viszonyítási keretet kell megalkotni, de ugyanakkor a tagállami jellegzetességeket sem szabad szem előtt téveszteni. Például a skandináv országokban már is kialakult egy jó rendszer, amely a kollektív szolidaritás jegyében hatékonyan működik. Ezeket a meglévő elemeket is bele kell építeni a szabályozásba. Aztán alapvetőnek tűnik nekem a következő az irányelv tekintetében. A minimál jövedelem, amelyet általánosan kiterjesztenénk az összes EU tagállamra, fontos, hogy ezek a szegénység elleni küzdelem eszközei legyenek, és a legrászorultabbakat kell, hogy részesítsük, ahogyan a zöld frakció képviselője az imént erre emlékeztetett bennünket, és egyetemleges hozzáférést kell biztosítani a szociális védelmi, a társadalombiztosítási szolgáltatásokhoz, és a jelentés erre is kellően fel kell, hogy hívja a figyelmet. Azt szeretnénk, hogyha konstruktívan együtt tudnánk működni előadó asszonynal, és jó kompromisszumokat találnánk a különböző eh, elemek figyelembevételével. Köszönöm. Elizabeth Lynn. Yes, thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen Figuredo asszonynak az elvégzett munkáját. Én az eredeti jelentést olvastam, így aztán nem vagyok tisztában egyes módosítókkal, de gondolom, hogy sok ismétlés található bennük, és azt a célt szolgálják, hogy egy világosabb, összefogottabb jelentés szülessen. Nem teljes mértékben támogatnám azt, hogy valamennyi EU-s állampolgárnak járjon garantált minimál jövedelem, de ezzel azt is érzékeltetni szeretném, hogy nem feltétlenül vagyok támogatója annak, hogy keretirányelvet fogalmazzunk meg. Hogyha megnézzük, hogy mi történik a válság talaján Görögországban, Portugáliában, Írországban, akkor azt hiszem, hogy elérkezett az idő, amikor egyesek ki kell, hogy mondják, hogy vajon megfelelő időpontot választottunk-e, amikor ilyen kérdésekkel foglalkozunk, miközben a válságból való kilábalás rövidtávú problémái jelentik a közvetlenül előttünk álló feladatot. És hogyha megnézzük a 60%-os arányt, nos, persze az elgondolás nem rossz, hogyha azt mondjuk ki, hogy az átlag jövedelem 60%-ára tegyük ezt a minimál jövedelmet. No de nem azt jelenti -e az, hogy mindenki följebb és följebb megy, miután ugye a minimál jövedelmet tűztük ki, ennek a 60%-át határoztuk meg, tehát kötöttük hozzá, ami azt jelenti, hogy egy folyamatosan növekvő összegről van szó. Nem tudom, hogy nem lenne helyesebb, hogyha a szegénység szintjéből kiindulva végeznénk el valamilyen számítást, és határoznánk meg ezt a minimál jövedelmi szintet. De e, megalapítottunk bizonyos szegénységi indikátorokat, jelzőszámokat, e, és e, azt hiszem, hogy a különféle tagállamokban hasonló módon számítják a szegénységi küszöb alatt élők arányát, és így próbálnak meg például a hajléktalanság visszaszorítására irányuló minimál jövedelmi szinteket. Én azt hiszem, hogy ha az irányelv gondolkodás módját követjük, akkor sokan kieshetnek ebből, akik elkötelezettek a minimál jövedelem elgondolására, de a keretirányelvet nem támogatják feltétlenül. Én azt hiszem, hogy a frakciómban ez különféle problémákat vetne föl, és nem tudom, hogy tudnánk -e azonosulni ezzel az elgondolással. De valamilyen megfogalmazás mégis található lenne arra, hogy a tagállami szinten valamilyen minimál jövedelmi szintet állapítsunk meg, tehát az alapvető gondolatmenet azonos. Köszönöm. Costa asszony, és aztán Hedrickson úr. Grazie. Jó. Köszönöm. Köszönetet mondok Figereidó asszonynak ezért a kiváló munkáért, amelyet végez, és a hajlandóságáért is, hogy nagyon sok kompromisszumos módosítót dolgozzon ki, amelyek szervesebbé teszik a szöveget, és nagy teret adnak a módosítóinknak, amelyeket valamennyien megpróbáltunk benyújtani éppen abban a szellemben, hogy még hatásosabbá tegyük ezt az intézkedést. Azt hiszem, hogy két-három kérdést kell kiemelni, és Koferati kollégával együtt megpróbáltuk elmélyíteni ezeket, hiszen ez az eszköz nem csupán fontos szegénység elleni és a társadalmi igazságosságot szolgáló eszköz, hanem egy anticiklikus beavatkozás, és pontosan a gazdasági válság idején, hiszen kiszélesíti lehetőségeinket, hogy nagyobb legyen a ö, ö, kereslet, hiszen nagyon tudjuk most, nagyon jól tudjuk most, hogy a személyek függőségét is csökkenteni kell, hiszen ennek is nagyon súlyos költségkihatásai vannak az államháztartásra. Van még egy dolog, amit szeretnék kiemelni, az, az pedig az, hogy egy erős jelzésre van szükség a szegénység elleni küzdelmet illetően, de a minimum jövedelem is nagyon fontos, amelyet kiegészítő intézkedéseknek kell kísérniük. Ez egy olyan eszköz, amely mindenképpen kiegészítő jelget kell, hogy öltsön, más könnyítésekhez kell, hogy kapcsolódjon, ahol mint hasonlóképpen más európai államokhoz, akik a társadalombiztosítási mixtúra egy fejlettebb szintjét valósítják meg. Az utolsó felszólás nyomán elmondanám, hogy a keret irányelv a tagállamoknak és a szociális feleknek azt a lehetőséget, hogy meghatározzák az egyes ösztönzőket, de ez nagyon nagy jelentőséggel bírna, nem csupán szimbolikus jelentőséggel, hanem választod egy olyan kérdésre is, például a, hogyan elhangzott a ügyi iránymutatások keretében, hogy ö, ezek a kérdések ö, holt betű maradtak, csupán papu, papíron léteztek, nem csupán az ENSZ célkitűzését illetően. Tehát ez a keretirányelv a szubszidiaritással természetesen számot vet, de mindenképpen szervesebb jellegű választ ad, és kielégítő választ is egyben ezekre a problémákra, és az új nemzedéket talán közelíteni az EU-hoz, akik úgy érzik, hogy az EU nem veszi őket figyelembe, talán ilyen módon jobban el lehetne ismerni az uniós állampolgárságot is, amely a Lisszaboni szerződésben is nagy hangsúlyt kap. Tehát Figyeljrejdó asszonynak a feladat az lesz, hogy a módosítókat még erősítse. Azt hiszem, hogy nem csupán politikai frakcióként javasoltuk ezeket, hanem a többi politikai frakción átnyúlani, itt a szakbizottságunkon belül. Köszönöm szépen, Ludvig úr. Tack för ordet, fru talman. Eh, jag kan väl också säga... Köszönöm, elnök asszony. Mindjárt az elején szeretném leszögezni, hogy százszerzalékban eh, támogatom az európai szegénység visszaszorítására irányuló erőfeszítéseket. Ezzel tisztában kell lennünk. Na most jó, Európa eh, tarka képet mutat más és más kollektív szerződéskötési gyakorlat alakult ki az egyes országokban, és azt hiszem, hogy ezt figyelembe is kell vennünk, hiszen a bér, illetve a minimál jövedelem meghatározását szolgáló egyik legfontosabb folyamat éppen a kollektív szerződések megkötése. Tehát a az első kérdés, ami eldöntendő, hogy magunkban tisztázzuk, vajon a minimum jövedelemről, vagy pedig a minimál bérről beszélünk-e. A minimál bér tehát elsősorban a kollektív szerződések során elért összeg. Itt lehet bizonyos változtatásokat szorgalmazni, de azt hiszem nem célszerű vállalni annak felelősségét vagy kockázatát, hogy romlanak a munkavállalók feltételei a kollektív szerződést előkészítő tárgyalásokon. Köszönöm. Köszönöm úgy látom, hogy más nem jelentkezett hozzászólalásra, úgyhogy Figueiredo asszonynak adom vissza a szót, hogy foglalja össze a vitát. Uh, úgy látom, hogy a bizottság képviselője nem akar hozzászólni, vagy mégis? Hozzá akar szólni? A bizottság részéről? Úgy látszik, hogy nem, akkor Figueiredo asszony. De mégis. Après mûre réflexion, la commission pense jobban átgondolva a dolgot, mégis csak úgy gondolja a bizottság képviselője, hogy talán hasznos, hogyha felszólal. Um, Köszönöm szépen. Konkrét kérdéssel fordultak hozzám néhány ügyben. Először is úgy gondoljuk, hogy a jelentés az ügyel kapcsolatos vitákat élénkíti, új gondolatokat vezet be. Úgy gondolhatjuk, hogy vannak bizonyos tények, amelyeket kiindulási pontként használhatunk föl, és amelyeket szívesen egyeztetnék írásban is a titkársággal, mint kölcsönösen elfogadható kiinduló pontokat. Tehát tényszerű körülményeket szeretnék leszögezni majd, és ezt írásban is benyújtom. Akkor azt, hogy kérem, hogy foglalja össze. Em... Köszönöm. A következőt mondanám el. Tehát az indokolásnál azt javasolnám, hogy a 2008-as mandátumot ö, is illesszük be. Ez a jelentésben is szerepel ez a bizottsági ajánlás, amelyet 2006. október 3-án fogadtak el, tehát ezt meg fogom tenni, hogy ezt a ténykérdést is figyelembe vegyem. Ez szerepel a jelentésben a preambulum bekezdésekben, ezzel az utalással együtt az indokolásban. De minden esetre ezt a részt ki kell egészítenem, mivel ennek az ajánlásnak sajnos nem lett meg az a hatása, mint amit az Európai Bizottság kívánatosnak tartott, hiszen egyebekben nem lennénk abban a helyzetben, amiben most vagyunk. Mi többet, valami erősebbet akarunk, ezért vagyunk itt, és ezért beszélünk egy keretről, amely ezen intézkedések erősítését szolgálja. Annak érdekében is, hogy a helyzet súlyosságát figyelembe vegyük. Ennyit a bizottság észrevételéhez. Most pedig a kollégákhoz fordulok, az általuk említettekre reagálok, mert megmutatkozott, hogy itt a parlamenti szakbizottságban is nagy nehézségek mutatkoznak, azt illetően, hogy konszenzusra jussunk az irányelv kérdésében, hogy abban mi szerepeljen, milyen célkitűzései legyenek. Azt hiszem azonban, hogy lehetséges lesz ez az egyetértés, én minden esetre ebbe az irányba fogok dolgozni, és aztán majd meglátjuk. És még egy dolgot szeretnék pontosítani. Itt nem a minimálbérről van szó. A ö, kollektív bértárgyalások kérdése nem ide tartozik, természetesen ezeket tiszteletben tartjuk. Ezek az mindenkori tagállamban kerülnek meghatározásra. Tehát itt nem ezekről a kérdésekről van szó. A mi célunk az, hogy minden egyes tagállam sajátosságait tekintetbe vegyük, ami a bérképzést illeti. Egy olyan mechanizmust akarunk mi viszont létrehozni, amely a minimum jövedelmet garantálja. Itt nem egy hozzájárulásról van szó. Itt a tagállamok költségvetéseiről van szó, amiben természetesen az Európai Unió is fontos szerepet játszhat az európai költségvetésen keresztül erre van lehetőség. Tehát, hogyha egyes országokban a pénzügyi helyzet rendkívül se velik, akkor erre van lehetőség. Nem szabad azonban elfeledkeznünk a szegénységről, különösen a szélsőséges szegénységről. Erre a problémára mindenképpen választ kell tudnunk találni. De ahogyan mondtam, itt nem a minimálbérről van szó ugyanis az azzal kapcsolatos kérdésekben mi nem avatkozunk be, úgy szintén a kollektív tárgyalás, bértárgyalásokkal kapcsolatos be sem. Itt egy minimum jövedelemről van szó, amely független a hozzájárulásoktól, amely közvetlenül a tagállami költségvetésből származik. Az egyes tagállamok sajátosságainak megfelelően. Természetesen vannak különböző érzékenységek a tagállamok részéről. Ez a minimum, illetve ez az ö, jövedelem 60%-a. Itt ennél nagyjából arról van szó, hogy ez valamivel a szegénységi küszöb fölött legyen, és nem az alatt. Természetesen a szegénységi küszöböt is meg kell határozni ehhez. Én egyetértek azzal, ami ma elhangzott, tehát 60% a tagállami átlagjövedelem, a mindenkori tagállam átlagjövedelmének 60%-a lenne, tehát ez a mérték. És itt tehát az EU-ban a minimum jövedelem kérdéséről van szó. de természetesen ez az egyes tagállamok átlagjövedelme alapján kerül kiszámításra, amely átlagjövedelmek az egyes tagállamokban természetesen különböznek. Aztán itt az közszolgáltatásokhoz is való hozzáférést is figyelembe kell venni, mint például a lakhatás, a társadalombiztosítás és a többi. Egyes tagállamokban ez könnyített feltételek mellett történik, vagy akár térítésmentes, más tagállamokban viszont nem így van, és ezt is figyelembe kell vennünk. Ez azt jelenti, hogy az egyes tagállamok sajátosságait figyelembe vesszük. Ennek ellenére egy közös keretet tudunk kijelölni, és éppen erre irányul a javaslatom. Ilyen módon a bizottságnak is kötelezettséget kell vállalnia, hiszen ez az év a szegénység leküzdésének európai éve, amely rendkívül súlyos probléma most, és a bizottságnak éppen ezért jelzést kell küldenie, és konkrét intézkedéseket kell foganatosítania. Vannak olyan tagállamok, amelyek már sokat tettek ezen a területen, mások azonban sajnos még nem, és ezeknek segítségük, segítségre van szükségük. Itt egyébként az EU szolidaritásáról is szó van a közösségi költségvetés felhasználásával. Azt hiszem, hogy ez a dolgok kerete. Ahogy mondtam, 16-án lesz az ülés az eddigi javaslatok alapján, és akkor valamennyien együtt konkretizálhatjuk a dolgokat. Köszönöm előadó asszony. És a kompromisszumos javaslatoknak a kidolgozásáért köszönet illeti önt. A jelentésről június 24-én szavazunk. A kompromisszumokon eh, közben dolgozni kell. És aztán októberben kerül a plenáris elé szavazásra ez a jelentés. Egybeesik egyébként a szegénység elleni küzdelem nemzetközi napjával. Ünnepi ülést tartunk majd akkor. Paul Boucher, a szén és acél közösség eh, elnöke, és szerepel a meghívottak között. Köszönöm szépen, hogy itt végig kitartottak, együtt dolgoztak velünk még a délelőtti szünetet is elviselték. Úgyhogy Lin asszonynak, lelnökünknek is köszönöm szépen, és szép estét mindenkinek, viszontlátásra!